Take your places. I want to make a, a prompt start today because... Kezdjük el mai napon a munkát, minél hamarabb, hiszen nagyon sűrű a programunk. Kedves kollégák, kérem, hogy csendesedjenek el és foglaljanak helyet. És már kezdjük is, mégpedig a napirend elfogadásával, kedves kollégák nem lesz szokásos 5 perces késésre lehetőség, mert nagyon-nagyon sűrű a programunk. Köszönöm azoknak, akik időben ideértek, és már is megkezdik a munkát. Mégpedig a napirend elfogadásával, kollégák. A 18-as pont a második áttelepítési fórum november 25-én 2014-ben történt ez, erről lett volna egy beszámoló. Ezt elhalasztottuk, ennyi a módosítás a programunkban. Nem sokára érkezik két miniszter a lett elnökség részeiről, Laszlovskis és Gintás miniszterek, üdvözöljük őket. Hivatalosan még egyszer fogjuk majd önöket üdvözölni, amikor az önök napi rendi pontjához érkezünk. Kedves kollégák, számos bejelenteni valon van, hogyha sikerült a kollégáknak helyet foglalniuk, akkor már is mondom ezeket. Elsősorban Dán, görög és horvát nyelven sajnálatos módon nincs tolmácsolás, ezért elnézést kérek és még egyszer elnézést kérek, hogy teát nem kaphatunk, sajnos. 9.30-tól 12.45-ig, illetve a délelőtt folyamán sem. Aztán a LIBE ülése 2015-ös napi rendje. A koordinátorok azt a javaslatot fogadták el, hogy legyen rendkívüli libeülés csütörtökön, január 27-én 9 órától 12.30-ig. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen kifogás, akkor a felülvizsgált ülés menetrendet elfogadottnak tekintem. Nagyon hosszú és sűrű a napi rendünk, ahogy ezt már mondtam, a kollégák bizonyára megértik, hogy a párizsi támadások után ez az első hivatalos ülésünk. És mivel nincsen formális napirendi pontunk ezzel kapcsolatban, ezért szeretnék egy rövid időbeli áttekintést adni arról, hogy mi a LIBE bizottság hogyan fogjuk nyomon követni a ebből következő jogi és egyéb kérdéseket. Tehát mi, mint képviselők és mint LIBE szakbizottság Számos lehetőséggel rendelkezünk, hogy ezeket a kérdéseket nyomon kövessük. Úgyhogy szeretnék most röviden beszól, beszámolni arról, hogy önöknek, mint képviselőknek, hol és mikor lesz lehetőségük arra, hogy megvitassák az ezzel kapcsolatos problémákat, vagy cselekedjenek ezzel kapcsolatban. A legutóbbi alkalommal röviden társ, tárgyaltunk már a párizsi támadásokról, arról, hogy a párizsi hatóságoknak sikerült elfogni a terroristákat, biztosítottuk együttérzésünkről az áldozatok családját. Azonban most már a terrorizmus elleni küzdelemről is és a radikalizáció általában is kell, hogy szóljunk. Ezzel kapcsolatban az első pont, amit szeretnék felvetni az elnök közleményei napirendi pont alatt, hogy Párizsban sor került a belügyminiszterek tanácsának ülésére január 11-én, egy sor problémát felvetettek, közöttük szerepelt a jogállamiság megvédése, illetve a demokrácia alapjainak megvédése, aztán az 1377-es és 2178 es ENSZ határozatok végrehajtása, a radikalizáció elleni küzdelem, különösen az interneten, és még egy sor másik pont, az illegális tűzfegyverek ellátásának a csökkentés Európában, az titkosszolgált információk megosztása, az európaiak jobb nyomon követése, akkor amikor átlépik az EU külső határait, akár itt a Schengeni határőrzeti kódexsel kapcsolatos módosítások is lehetségesek, az EU-n belüli PNR adatok nyomon követése is az, hogy a belső-külső fellépéseink közhangban legyenek egymással, akár a globális terrorizmus ellenes fórum keretein belül is. Az Egyesült Államokkal és a Kanadával együttműködés megerősítése és az informális bel- és igazságügyi tanácsülése Rigában január 29-én fogunk erről tovább, fognak erről tovább tárgyalni. A parlamentünkben a Libe szakbizottság 29. január 29-én szintén rendkívüli ülés tart ezzel kapcsolatban majd, illetve nyomon követjük, hogy mi történt 29-én, valamint konkrétan részt fogunk venni az ezzel kapcsolatos jogalkotási munkában. Elmélyült, hát relatíve elmélyült vitát folytattunk a LIBE koordinátorokkal múlt héten Strasbourgban erről, és ezt most szeretnénk kiterjeszteni az összes képviselőre. A harmadik pont, amiről most szeretnék beszámolni. Az elmúlt napokban bizonyára önök is hallották, hogy számos EU vezető új intézkedéseket és új jogszabályok elfogadását szeretné. Mindennyiukkal fogunk majd erről beszélni. Azt javaslom, hogy ne rohanjunk bele az új eszközök felállításába, hanem legyünk óvatosak akkor, amikor új jogszabályok elfogadására kerül sor. Mert abban is óvatosnak kell lennünk, amikor bármilyen radikalizáció ellenes vagy terrorizmus ellenes menetrendet fogadunk el. Persze ebben mm, a szerepünket játszani fogjuk, elemezni fogjuk a lehetőségeket és a repedéseket, szakadékokat megpróbáljuk megtalálni ezeken, de nagyon óvatosan, körültekintéssel kell alkalmazni törvényhozói jogköreinket. A következő pont. Az Európai Tanács február 12-én fog a bizottsággal a menetrenddel kapcsolatban ülést tartani. A mi mini, két minisztert is szeretném majd bevonni, hogy az időrendel, menetrendel kapcsolatos tárgyalásokat, megbeszéléseket folytassák levelünk. De a javaslatunk a következő. Január 19-én sor került a külügyi tanácsra, ahol a terrorizmus elleni küzdelem külső dimenziójáról volt szó. Az operatív együttműködésről és belügyi biztonságról szóló tanácsi csoport a COZI január 20-án ült össze. Ma itt ül velünk a két miniszter úr, akik nem sokára felszólalnak önök előtt, és ezek a kérdések fel fognak bukkanni a meghallgatáson is, nem meghallgatás, javítja magát az elnök, hanem a Jurova és Timmermans biztosokkal folytatott eszmecsere során is, hiszen ők is nem sokára ellátogatnak hozzánk a biztosok szinte ma délelőtt összeülnek, hogy az a terrorizmus ellenes intézkedéseket megvitassák. Következő pont. Január 27-én Avramopoulos biztos az EU terrorizmus ellenes koordinátora, illetve a Raising Awareness Network, azaz a RAN, akiről, amik ilyen hálózatról bizonyára sokan tudnak, ez egy radikalizáció ellenes bizottság, előtti ülés lesz, ahol ez a két vendég szerepelni fog. Január 28-án lesz egy plenáris vita, sokan önök is bizonyára részt fognak ezen venni, de ez alapjában véve egy frakciók által levezényelt vita lesz. Január 28-án, 29-én pedig informális bel- és igazságügyi tanács lesz Rigában, ami a terrorizmus ellenes intézkedéseket fogja megvitatni. Itt én is ott leszek valamint legalább két jelentéstevő a szakbizottságunkból. Február elején Kaznöv, francia belügyminiszter fog találkozni a LIBE koordinátorokkal szándékaink szerint. Hamarosan remélem megerősíthetem ezt a hírt. Februárban, februárban az Eurojust a bűnügyi reagálás lehetőségét fogja megvizsgálni a terrorizmus ellenes küzdelemmel kapcsolatban. Február 12-én az Európai Tanács terrorizmus ellenes ülést fog tartani. Itt a parlament elnöke fog képviselni bennünket. Február 18-án nemzetközi csúcs lesz az erőszakos szélsőségesség témájában Obama elnök vezényletével. Februárban, májusban a LIBE egy stratégiai saját kezdeményezésű jelentést fog a radikalizációról és a külföldi harcosokról készíteni. Március 12-13-án lesz egy újabb bel- és igazságügyi tanács, júniusban közös meghallgatást tervez a LIBE és a SZEDE a szolidaritási záradékkal kapcsolatban, ami alá tartoznak az Európai Unió olyan kötelezettségei, hogy a terrorista fenyegetést megelőzze a PNR-rel kapcsolatban. Február 4-én a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők ülést fognak tartani a nemzeti szakértőkkel erről a kérdésről, ezután a jelentéstevő egy lehetséges időrendel majd visszatér hozzánk. Ez az első menetrend, a következő lépés természetesen itt a Libében a január 27-i ülés lesz. Kedves kollégák, most itt nem diktálni akarom önöknek, hogy mi fog történni, hanem mint elnök szeretnék egy áttekintést adni arról, hogy önök, mint képviselők, hol fognak beszélni, vitázni, jogszabályokat alkotni ezzel az ügyel kapcsolatban. A Libe szakbizottság központi fontosságú lesz az Európai Parlament fellépése szempontjából. Persze, a frakcióikban is fognak erről beszélni, a saját szakértelmük, tapasztalataik alapján egyénenként is fognak tárgyalásokat folytatni erről. Ezzel tisztában vagyok. De a feladatom itt most az, hogy legyen önök előtt egy menetrend, és hogy tudják, legyen egy olyan biztonságos környezet, amiben tudják, hogy meg tudják vitatni ezeket az ügyeket átfogó módon a Libe Bizottságon belül is. Ez a jelenlegi helyzet az időrend, a beosztásunkkal kapcsolatban tudunk tárgyalásokat folytatni, tudunk jogszabályokat alkotni ezen eseményekre való reagálásként. A következő hivatalos ülésünk 27-én lesz, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Ennyit az elnök közleményeiről. Most nem szeretném meghallgatni a reakciókat, hogyha bármelyiküknek nem sikerült mindent hirtelen megjegyeznie, akkor talán egy e-mailben ezeket a dátumokat össze tudom foglalni hasznos lehetne esetleg mindannyiuknak. Úgyhogy az ülés után ezt körbeküldöm, és hogyha arra tudnának reagálni, az nagy segítség lenne. Lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Azt javaslom, hogy mivel nagyon sűrű a napi rendünk, és ez egy hosszú ragyolt elnöki közlemények napirendi pont volt, ezért szerintem ja, halasszuk el a negyedik napirendi pontot a következő liberülésre. Úgyhogy akkor most a harmadik pontra ugranék. Az Európai Unió tanácsa lett elnökségének prioritásait fogjuk a két miniszter úrtól meghallgatni. Szerintem ez lenne most a legészszerűbb, hogyha a koordinátorok ajánlásai elfogadása helyett ugranánk, és mindjárt meghallgatnánk a lett elnökséget Örülnék, hogyha röviden szólnának Richard Kozlovski szúr és a lett belügyminiszter, valamint Ziznás Strasznács lett igazságügyminiszter, tehát nagyon örülök, hogy itt vannak mindketten Brüsszelben. Kérem, hogy a lett elnökség prioritásait mutassák be a különböző hatáskörüket érintő területekkel kapcsolatban. Aztán az önök beszédei után lesz a koordinátoroknak lehetősége, hogy kérdezzenek frakciónként, utána válaszadás következik, ezután jön a következő kör, amikor a képviselők közül bárki felszólalhat. Mindenkit arra kérek, hogy maximum két percben fogalmazzák meg a kérdéseiket. Kozlovskis miniszter úr, szeretném elsőként felkérni. Nem? Akkor Ráznács miniszter urat szeretném első körben felkérni. De mielőtt megkezdené beszédét, szeretném megköszönni az előkészítő üléseken való részvételüket, az adminisztráció nagyon segítőkész volt az előkészítés során. Miniszter úr, öné a szó. Dear Chairman, honorable members of the... Kedves elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, és beszélhetek önöknek a lett elnökség prioritásairól az igazságügy területén. Az Európai Unió nyelveinek sokszínűségét tiszteletben tartva lettül fogom folytatni a beszédemet. Latvia ir pirmā, Latvija prezidentu. Lettország most először tölti be az elnöki hivatalt. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor az új Európai Bizottság és az új Európai Parlament elkezdi a munkáját. Remélhetőleg itt most egy kifejezetten aktív együttműködést fogunk látni. A lett elnökség nagy reményt fűz a Libe szakbizottsággal való együttműködéshez. Ez az együttműködés fogja meghatározni azt, hogy milyen hatékonyan tudunk fellépni az igazságügyi és biztonsági kihívásokkal szemben Európán kívül és belül. A váratlan, barbár és tragikus terrorcselekmények Franciaországban, illetve az azt követő események az elnökségünk első hetében arra emlékeztetik az Európai Uniót, hogy a terrorista veszély egy nagyon komoly biztonsági probléma Európában. A franciaországi események, illetve a más európai országokban bekövetkezett események európai fellépést igényelnek. A lett elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon polgáraink biztonságához, miközben megőrizzük a szabadságot, a humanizmust, mint európai értékeket azok legtágabb értelmében. Szeretném aláhúzni, hogy a lett elnökség a radikalizációt, a terrorizmust és a gyűlöletbeszédet elítéli. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Unió tagállamai együttműködjenek a terrorizmus elleni fellépésben, bármilyen formájáról is legyen szó a terrorizmusnak. Az Európai Uniónak egy gyorsan, egy, egy gyors koordináltságú, erőteljes fellépésre, cselekvési tervre van szüksége, amely ugyanakkor az alapvető jogokat és emberi jogokat figyelembe veszi kedves képviselők, a közérdek és a kölcsönös bizalom közti egyensúly helyzet megtalálása um, egy fontos prioritása az igazságügy területén a lett elnökségnek. Most beszélnék elnökségünk prioritást élvező terveiről. Először is a személyis adatok védelmé, védelméről szóló keret vonatkozásában szeretnénk haladást elérni, ez lesz az első prioritásunk. A második legfontosabb dolog az az Európai Unió anyagi érdekeinek jobb védelme, illetve harmadikként a gyanúsítottak jogainak jobb körülbástyázása a büntetőeljárás keretében. Először akkor beszélnék az első prioritásról. Mi az adatvédelem területén a lehető legnagyobb előrelépést szeretnénk elérni. Megpróbálná, megpróbáljuk a, elérni azt, hogy a tanács elkezdhesse a trialógust a parlamenttel. Jövő héten lesz egy rigai miniszteri tanácskozás, ahol is az irányelvnek és a rendelettervezetnek a hatájáról fogunk beszélni, és az Európai Parlament ajánlásainak megfelelően megpróbáljuk ezt a két jogszabálytervezetet valamilyen módon egyesíteni, egyként kezelni, hogy ezt a parlament is mondta. Ebben a vonatkozásban egyébként segí- folytatni akarjuk az olasz elnökség munkáját, kialakítva egy egyablakos mechanizmust. Ebben a vonatkozásban komoly eredményeket értünk el, és eh, a tanács eh, megpróbál egy olyan közös megközelítést találni, amely az egy eh, ablakos, egy lépcsős mechanizmus működését megfelelővé teszi. Én úgy gondolom, hogy ez az egy lépcsős mechanizmus az egyik legfontosabb része a rendeletnek, közvetlen haszonnal jár a polgárok számára. A másik prioritásunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek jobb védelme. Itt két projektről van szó, az egyik az Európai Főügyész Hivatalának létrehozása, a másik pedig az EU pénzügyi érdekeinek védelme az Eurojust projekteken, illetve a büntető jog, a büntető eljárási jog eszközein keresztül. Először akkor beszélnénk a főügyész hivatalról. Itt határozott lépéseket kell tennünk a tanács szintjén. Erről már több mint egy éve beszélünk. A lett elnökség megpróbál egy részleges közös megközelítést kialakítani a rendelet első cikkeiről. Ahhoz, hogy ezt elérjük, szakértői szinten elkezdtünk olyan kérdésekről is beszélni, amelyekről korábban nem volt szó, Mindezt annak érdekében, hogy eljuttassuk ezt a dossziét politikai döntéshozatali szintre. A szabályozói hatékonyság, illetve az ügyészi hivatal e, függetlenségének biztosítása a két legfontosabb dolog. A jövőképünk alapján e, egy olyan e, eszközt szeretnénk létrehozni, amelynek megfelelő hozzáadott értéke van egy sor európai tagállamban. Ebben a vonatkozásban az Európai Parlamenttel kívánunk jobban együttműködni, és be fogunk számolni nekik a tanácson belüli munkáról. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme projekt keretében a lett elnökség a lehető legnagyobb erőfeszítéseket fogja tenni annak érdekében, hogy a parlament és a tanács közös álláspontot tudjon kialakítani annak érdekében, hogy ez a projekt haladjon. Együttműködünk az Európai Parlamenttel, és azt remélem, illetve biztos vagyok ebben, hogy a LIBE szakbizottság ebben a kérdésben komoly szerepet fog játszani. Vannak még nyitott kérdések, itt a héja áfa bűncselekményekre gondolok. Ezek a bűncselekmény típus, ez a bűncselekmény típus mind az Európai Parlament, mind pedig a tanács számára fontos kérdés. Azt remélem, hogy megfelelő politikai megoldást tudunk találni, amely mindenfél részére elfogadható. A harmadik prioritásunk az Eurojust projekt egy részleges közös megközelítést eh, értünk el a tanácssal. A lett elnökség úgy gondolja, hogy az Eurojust műveleti hatékonyságát növelnünk kell. Az Eurojust szerepe különösen fontos a terrorizmus elleni fellépésben. A az információ cserét kell meggyorsítani. A lett eh, elnökség egy közös megközelítést akar elfogadni a tanácson belül, ami azt jelenteni, hogy a definíciókról el lehetne kezdeni a trialógust a parlamenttel. Eh, mi úgy gondoljuk, hogy ez a folyamat összefügg, illetve ez a téma eh, szoros kapcsolatban áll az európai főügyész hivatalával, eh, és eh, az Eurojust projektet eh, már csak ezért is érdemes lenne felgyorsítani. Szeretném hangsúlyozni a parlamenttel való együttműködés fontosságát itt az Eurojust rendelet területén. Harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a gyanúsítottak jogainak védelme. A lett elnökség három büntetőjogi projekten dolgozik, ezek mindegyike a gyanúsítottak jogaival kapcsolatos. Már tavaly sikerült elfogadni a tanácsban egy közös megközelítést a fiatalkorú elkövetők jogairól, illetve egy általános megközelítésünk van december óta az ártatlanság vélelmének közös fogalmáról, illetve irányelv, az ártatlanság véleméről szóló irányelvről. Tehát az adatvédelem, büntetőjogi kérdések, azok a prioritások, amelyekkel foglalkozni szeretnénk úgy gondoljuk, hogy ezek révén, a három prioritásunk révén komoly eredményeket tudunk elérni. Említeném még a gyermekek jogait, illetve általánosságban a közös általánosabb jellegű értékeinket. A lett elnökség minden cselekvési területen ideértve a az egész igazságügy területét is, szorosabb együttműködésre törekszik a keleti partnerségbe tartozó országokkal. Európa sikeresebb azáltal, hogyha a szomszédsága, a környezete is demokratikus és biztonságos. Éppen ezért támogatnunk kell a keleti partnerség országait. Nyilván sok munkáról van szó, ehhez eh, megbeszélésekre és kompromisszumokra van szükség a tagállamok körében is, illetve az Európai Parlamenttel is. A jobb együttműködés az alapja a közös eh, munkánknak. A lett elnökség az együttműködés és a párbeszéd talaján áll, ezért is hívnám fel a feleket arra, hogy tegyenek egy lépést egymás felé, a, egymás irányába, hogy közelebb kerüljenek az álláspontok, mert ez lenne minden polgárunk érdeke. Nem mindig a saját igazságunkért való makacs küzdelem az előrelépés legbölcsebb útja. A toleranciára és megértésre is szükség van, mert ezek az elvek egyébként közös értékeink közé tartoznak. Ehm, ezeket az elveket alkalmazzuk tehát mindennapi életünkben, és küzdjünk egy biztonságos, igazságos, demokratikus Európáért. Köszönöm, miniszter úr, és akkor át is adom a szót Kozlovskis miniszternek godātais priekšsādātāja kungs, cienījamie. Tisztelt elnök úr, a lett soros elnökség nevében szeretném elmondani, hogy melyek is lesznek a lett soros elnökség prioritásai fontosnak tartjuk biztosítani azt, hogy az Európai Unió polgárainak érdekeinek eleget tegyünk. Remélem, hogy a lecsoros elnökség prioritásairól szóló eszmecsere alapját képezheti majd a további együttműködésnek és párbeszédnek az Európai Parlamenttel az olyan fontos kérdések területén, mint amilyenek a belső biztonság, a migráció és egyebek. Ahogyan a lett miniszterelnök is elmondta, január 7-i Strasburgi beszédében a franciaországi események és az azt követő európai fejlemények mind-mind növelték aggájainkat a közös belső biztonságunkkal kapcsolatosan. Fontos, hogy az Európai Unió egységes és koordinált választ adjon ezekre az eseményekre. A célkitűzéseink továbbra sem változnak, a cél továbbra is az, hogy megvédjük az európai értékeket és szabadságjogokat. A biztonságnak Európában az emberi jogok tiszteletén és az alapvető szabadságjogok tiszteletén kell alapulnia. Ennek fényében szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az elnökség milyen további lépéseket kíván tenni, és hogy melyek azok a területek, amelyeken azonnali cselekvésre van szükség. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogyha nyitott párbeszéd képezi az alapját az együttműködésünknek, akkor az Európai Unió közösen tud gondoskodni arról, hogy egy egységes, biztonságos térség jöjjön létre Európában. Szeretném önöket biztosítani, hogy a lett soros elnökség szeretne együttműködni a parlamenttel és főként a Libeszak bizottsággal mindazon nyitott dossziék kapcsán, amelyeket a belügyek területén le kell zárnunk, és más egyéb kérdésekben is természetesen így van ez. Szükséges, hogy meglegyenek azok az eszközök, amelyek biztosítják az európai polgárok biztonságát. Hölgyeim és uraim, hangsúlyozni szeretném, hogy a lecsoros elnökség továbbra is folytatni fogja az olasz elnökség munkáját a trió elnökség keretein belül. A legnagyobb kihívás a véleményünk szerint az, hogy egy stabil és előrelátható fejlődést biztosítsunk a közös belügyek területén, biztosítsuk az európai polgárok biztonságát, miközben természetesen teljes mértékben tiszteletben tartjuk az emberi jogaikat és az alapvető szabadságjogaikat. Mindeközben persze követnünk kell az aktuális eseményeket és reagálnunk kell rájuk. Ezért ennek háttere előtt azzal kezdeném a bevezetőmet, hogy elmondom, melyek a főbb kihívások az általam említett területeken. Természetesen a lehető leghatározottabban elítéljük azt, ami Párizsban történt. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy szolidárisak vagyunk, és a francia hatóságokkal és a francia vezetőséggel az, ami Franciaországban és Belgiumban történik, azt mutatja, hogy a terrorizmus jelenti a legnagyobb problémát az Európai Unió belbiztonsága szempontjából fontos, hogy megfelelő választ adjunk és időben válaszoljunk erre a kihívásra. A terrorizmus fenyegetése és a terrorizmus elleni küzdelem nem újdonság, folyamatos ez a munka, és a lecsoros elnökség arra építkezik majd, amit az előző elnökségek, beleértve az olasz elnökséget is elkezdtek. Gondoskodnunk kell arról, hogy a már elkezdett munkát folytassuk, sőt, még tovább javítsuk. A lecsoros elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi lépések, intézkedések folytatódjanak, és gondoskodni fogunk arról is, hogy az eféle események ne történhessenek meg a jövőben. Különösen oda fogunk figyelni a terrorizmus elleni küzdelemre, és a különböző fenyegetésekre. Január végén lesz Rigában egy igazság és belügyi csúcs. Meghívtuk a Libe képvis- szakbizottság képviselőit is, hogy legyenek jelen. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a találkozó hozzá fog járulni a terrorizmus elleni küzdelem további sikeréhez. Fontos, hogy megállapodjunk a különböző konkrét lépésekben és a további fellépés közös keretében is. Elnökségünk Mindenek előtt a radikalizálódás elleni küzdelmet szeretnék kiemelni, az információcsere lehetőségeinek javítását, valamint az érintett hatóságok közötti együttműködés javítását célozza. Január 14-én az Európai Parlamentben elhangzottakhoz hasonlóan mi is pozitívan szemléljük azt, hogy újra a szóba került, megnyitottuk a témáját az utasadatok nyilvántartásának. Ez egy nagyon fontos eszköz lehet a kezünkben a terrorizmus elleni küzdelemen. Persze, korlátoznunk kell ennek a felhasználását, csak meghatározott célokra lehet azt felhasználni, és tiszteletben kell tartani az adatvédelmi szabályokat is. Azonban fontos, hogy ezt a célt elérjük, és fontos a nyílt párbeszéd is természetesen. Szeretném még egyszer elmondani, mennyire fontos a párbeszéd a PNR, közös EU-s PNR nyilvántartás létrehozásában. A lecsoros elnökség biztosítani kívánja, hogy minden intézkedés során tiszteletben tartsuk az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a kezdő között, Biztosítanunk kell a polgáraink biztonságát, de tiszteletben kell tartani, tartanunk a polgárok jogait is. Biztos vagyok abban, hogy az Önök szakbizottsága segít nekünk megtalálni ezt az egyensúlyt. Nem engedhetjük meg, hogy a terrorizmus jelentette fenyegetés megosszon bennünket, és kijátsza az egyes társadalmi csoportokat, illetve vallási csoportokat egymás ellen Európában. De hölgyeim és uraim, a terrorizmus nem az egyetlen fenyegetés, az Európai Unió belső biztonságára nézve. A lecsoros elnökség ezért kíván, lekívánja zárni az olasz soros elnökség során elkezdett munkát, az Európai Unió belbiztonsági stratégiájára vonatkozólag például. Biztos vagyok abban, hogyha sikerül megállapodnunk ebben a kérdésben, akkor egy szükséges és kulcsfontosságú lépést teszünk az Európai Unió belső biztonságának szavatolása irányába. Szeretném Önöket biztosítani arról is, hogy a lecsoros elnökség a belügyek területén mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a biztonságot szavatoló jogalkotási munkát lezárjuk. Szeretnénk az olasz soros elnökség eltelekezett munkát folytatni, az Európol rendeletről szóló munkát szeretnénk lezárni az Európai Parlamenttel együttműködve, és biztosak vagyunk abban is, hogy a szepol szabályozással kapcsolatosan megkezdhetjük a munkát. Ahogyan elnökségüket lezárva az olasz kollégák hangsúlyozták, a migrációs nyomás okozta problémák nagyon aktuálisak, és valószínűleg a, továbbra is aktuálisak lesznek az Európai Unió számára a közeljövőben, így a lecsoros elnökségnek is kezelnie kell ezt a kérdést. A tavalyi év végén felbukkant egy új jelenség, ezek az úgynevezett szellemhajók, amelyek esetében arról van szó, hogy a migránsokat magukra hagyják a partok közelében, sokszor rengeteg nő és gyermek is található ezeken az úgynevezett szellemhajókon. Ez az új jelenség megköveteli, hogy az Európai Unió közös választ adjon erre a jelenségre. Kezelnünk kell a migráció jelentette problémákat. A lecsoros elnökség úgy gondolja, hogy egy szélesebb kontextusban kell látni ezt a kérdést. Továbbra is végre kell hajtanunk az eddigi holisztikus megközelítést a migrációs nyomás kezelésében. A helyzet nem javult, és további lépésekre van szükség. 2014. októberében a tanács által elfogadott következtetések nagyon sok intézkedést említettek, és ezek más régiókra is kiterjeszthetőek, hogyha erre szükség van. Mi úgy véljük, hogy folytatnunk kell az együttműködést a harmadik országokkal is, azt az együttműködést, amely már kezdetét vette, és ennek a középpontjában a migrációs rendszerek kapacitásainak növelése kell, hogy álljon, valamint a e rendszerek menedzsmentjének a javítása. A Triton művelet alatt világossá vált, hogy erre a műveletre szükség van, folytatni kell azt, és biztosítanunk kell, hogy a szolidaritás elve továbbra is érvényre jusson. Az egységes menekültügyi rendszer, amely az összes tagállamra kiterjed, egy olyan elem, amelyet mindenképpen elő kell mozdítani. Hangsúlyozni szeretném, hogy a migrációs probléma kezelése csak egyik vetülete a migráció jelenségének. A migráció ugyanis nem csak problémákat hoz magával, hanem egyfajta eszköze is lehet a növekedésnek és a versenyképesség növelésének. Ennek összefüggésében azt szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság azt tervezi, hogy előterjeszti az Európai Migrációs Menetrendet, agendát. A lecsoros elnökség támogatni szeretné a bizottságot ebben a kérdésben, és készen állunk arra, hogy ezt a kérdést kezeljük. Emellett a már létező migrációs kezdeményezésekkel kapcsolatos munkát is folytatni szeretnénk, ezek ugyanis pozitívan befolyásolhatnák a növekedést Európában. Ahogy is kis tudják, az olasz soros elnökség végén tartott tanácsi eh, tanácskozások során a tanács elmondta, kész tárgyalni az Európai Parlamenttel a tudományos és az egyetemi hallgatókra kiterjedő szabályozás kapcsán, szeretnénk hozzájárulni, hogy mielőbb kompromisszum szülessen ebben a kérdésben. Emellett aktívan dolgozunk azon is, hogy megállapodás szülessen a tanácsban a Dublini rendelet módosításával kapcsolatosan, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat azokról a kérdésekről, amelyek a kiskorúak védelmére vonatkoznak, hiszen ők azok, akik leginkább rászorulnak a védelemre. A Schengeni határ övezet, határvédelmi övezet az egyik legnagyobb vívmány az Európai Uniónak, a polgárok is így gondolják. Ennek a működése, illetve a működésének a további javítása az egyik előfeltétele annak, hogy a Európán belül továbbra is szabadon mozoghassunk, a lecsoros elnökség szintén foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Tisztában vagyunk azzal, hogy több parlamenti képviselő is jelezte az aggájait a témával kapcsolatosan. Ezzel a témával kapcsolatosan is készen állunk a háromoldalú egyeztetésekre, ahogyan az olasz soros elnökség is eljárt. Zárásképpen szeretnék a külső dimenzióról is ejteni néhány szót. A belügyek külső dimenziójáról illetve a belbiztonság és migrációs kérdések külső dimenziójáról, hiszen ezek is mérvadóak. A harmadik országokkal tartó együttműködést nagyon fontosnak tartjuk ennek összefüggésében, és továbbra is dolgozni fogunk e kapcsolatok javításán. Folytatni kívánjuk az olasz soros elnökség munkáját a biztonság és a mobilitás kérdéskörben, ugyanakkor azonban jelezni szeretném, hogy a mi elnökségünk egy más prioritást határozott, más prioritást is meghatározott, a keleti partnerség országaival való együttműködést kiemelten szeretnénk kezelni, ezért az Európai Unió és a keleti partnerség országai között egy miniszteri szintű találkozót szervezünk, hogy közösen megvitassuk a jogi védelmi rendszert. Tisztelt képviselők, a legutóbbi fejlemények megmutatták, hogy a munkánk igenis befolyásolja, közvetlenül befolyásolja a polgáraink életét, és még sokat teendünk. Remélem, hogy sikerül a lecsoros elnökségnek minden olyan kérdést sikeresen lezárni, amelyeket felsoroltam ma. Hölgyeim és uraim, a lecsoros elnökség elkötelezett amellett, hogy aktívan részt vegyen a felkövetkezendő eszmecserékben, vitákban, és természetesen mindenképpen kompromisszumot keresünk az Európai Parlamenttel is. A szoros és konstruktív együttműködés az egyetlen lehetséges módja annak, hogy elérjük a közös céljainkat, egy biztonságos Európát akarunk teremteni, miközben tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és a ö, szabadságjogokat. Köszönöm. Köszönjük szépen a miniszter úrnak, illetve a miniszter uraknak, igen, sokan szeretnének felszólalni, ami nyilvánvalóan érthető is. Kezdjünk is neki, a koordinátorok kapnak először szót. A néppárt kezd, Diezemera úr a néppárt részéről parancsoljon. Gracias. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében beszélek valóban, és szeretném szívesen üdvözölni a lett elnökséget, a lett soros elnökséget, akit, amelyet most bel is igazságügyminiszterei képviselnek sikert, sok sikert kívánok a munkájukhoz az elnökségük alatt. Néhány előzetes megjegyzésem lenne. Ráznács úr, frakcióm az ön három prioritását támogatni tudja. Mi is elkötelezettek vagyunk ezen prioritások iránt. Hogy előmozdítsunk mindent, ami az adatvédelemmel kapcsolatos, hogy megóvjuk az Európai, Európai Unió gazdasági érdekeit természetesen, támogassuk az Eurojustot, abszolút az csalás elleni küzdelem abszolút fontos, a gyanúsítottak védelme a bűnügyi eljárásokban igen, ez is fontos, de miniszter úr, az áldozatok jogaival kapcsolatban mi a helyzet? Az áldozatok jogai. Bármilyen támadás vagy terrorizmus, terrorcselekmények áldozatai. És ezek nem elszigetelt esetek. Sajnálatos módon ezek az áldozatok nagyon hosszú időn keresztül újból és újból ö, áldozatául fognak esni hasonló cselekményeknek. Tisztelt belügyminiszter úr, köszönöm szépen, hogy ön is bemutatta a prioritásait. Ezzel kapcsolatban szerettem volna valamit mondani önnek. Ahhoz, hogy megvédhesse a jogait, hogy megvizsgálhassa, megelőzhesse, és elkerülhesse a bűncselekményeket, az Európai, Európai Unió 16 különböző ügynökséget hozott létre, vagy testületeket amelyek az ügynökségeknek jelentést tesznek, hogy a jogokat védjék, a bűnözés ellen fellépjenek. Meg kell ítélnünk, hogy ez a 16 ügynökség hatékony lesz-e az előttünk álló kihívások kezelésében, különösen, hogyha a terrorizmus és a bűncselekmények elleni fellépés és a szabadságjogaink védelmére gondolok. Nagyon sok ügynökségünk van, amelyek átlógnak egymás portfóliójába, egymás hatásköreit lefedik, és ez nem hatékony. Érdemes lenne talán akár intézményközi szinten ezen elgondolkozni. A dzsihádista fenyegetés nem csak időről időre fog felmerülni, hanem állandóan jelen lesz, és erre fel kell készülnünk és persze a reakcióinkba biztosítékokat is be kell építeni. De ugyanakkor azonnal el kell kezdenünk a módosítások elfogadását, hiszen a terrorizmus sokkal gyorsabban lép, mint a jogalkotók. A PNR az utas adatok. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálat szintén alapvető fontosságú. Szerintünk nincs szükség új jogalkotási javaslatra az utas adatokkal kapcsolatban lesz januárban egy ülés az adatvédelmi ügynökséggel, amelynek keretében szeretnénk javítani a PNR javaslaton, és ahogy az előttem szólók is mondták, ezek után, az, ezután az ülés után el fogunk gondolkozni azon, hogy milyen javaslatokkal lehetne a PNR javaslatot még jobbá tenni. Az Európol prioritást kell, hogy élvezzen. Az Európol rendeletnek a lett elnökség alatt valamint az intelligens határok foglalkozó csomagnak a lett elnökség alatt elsőbséget kell élvezniük. Hiszen ezek hasznos eszközök, hogy a belépést, a kilépést a határokon ellenőrizzük, és akár a Schengeni jogszabályokhoz is hozzá kell majd nyúlni. Miniszter úr, Ezzel szeretném zárni a néppárt véleményét. Nagyon sok feladat áll a lett elnökség előtt, és sok sikert kívánok ezek elvégzéséhez. Elnök, köszönöm szépen, Augustin. Mielőtt Birgitnek adom meg a szót, a szocialisták és demokraták részéről szeretném rövidre zárni ezt a problémát. 22 felszólalunk lesz, úgyhogy minden kollégát kérek, koordinátor vagy nem koordinátor, hogy legyenek fegyelmezettek. Tisztában vagyok azzal is, hogy a miniszter urak először látogatnak el hozzánk, és ráadásul rengeteg kulcsfontosságú ügy áll előttünk. Ott van a PNR például, és rengeteg minden, amivel kapcsolatban a koordinátorok az álláspontjukat ki akarják fejteni. Tehát itt van ez a paradox helyzet. Egy oldalról ezen a kezdeti ponton, a rigai tanácsülés előtt még nem akarjuk el mondani. Most ezt igazából a képviselőknek mondom, nem akarunk mindent elmondani részletesen, de más oldalról rengeteg napi rendi pontunk, rengeteg előttünk álló ügy van, úgyhogy fegyelmezetnek kell lennünk. Birgit következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökség írásos dokumentumából is kiderül, és abból is, amit ma délelőtt hallhattunk, az, hogy nagyon sok a nyitott kérdés, de három területre korlátoznám a mondandómat. Először is örömmel látom azt, hogy úgy tűnik a tanács végre készen áll arra, hogy megvitassa az adatvédelem területén mind a rendeletet, mind az irányelvet. Érdekelne, hogy az elnökség tudna-e hozzávetőleges dátumot mondani, arra vonatkozólag mikor lehetne a rendeletet és az irányelvet elfogadni a tanács szemszögéből, hiszen jelen pillanatban vitázunk a tagállamokkal, a tanácssal arról is, hogy esetleg új intézkedéseket kellene elfogadni, amelyek állítólagosan új, növelnék a biztonságot. Ezek az intézkedések mind-mind adatok feldolgozásán alapulnak, ennek, ennek tükrében jó lenne, hogyha Európában egységes adatvédelmi normáink lennének, ezért jó lenne, hogyha az egész csomagot egységesen kezelnénk, de persze haladni is kellene, hiszen már három éve holdponton van ez a vita. Ami az, a biztonsági intézkedéseket illeti, azt kiegészítve, ami Diaz Demér a kolléga mondott, hangsúlyozni szeretném, hogy nem csak sok ügynökségünk van, amelyek biztonsági kérdésekkel foglalkoznak, hanem van sok-sok különböző intézkedésünk és az Európa és a nemzeti, nemzetbiztonság területén is, és úgy tűnik, hogy senki nem tudja átlátni azt, hogy ezek az intézkedések hogyan is hatnak egymásra, mennyire hatékony ez az egész mechanizmus. Vannak olyan beszámolók, amelyek azt mondják, hogy nem minden tagállam használja a gyakorlatban az összes európai intézkedést. Szerintem először is itt kellene egy vizsgálatot végrehajtani, megállapítva, hogy melyek a felesleges intézkedések, és hol vannak hézagok, ahol új intézkedéseket kellene hozni. Az információcsere is úgy tűnik egy olyan témakör, ahol még sok-sok tennivalónk van. A Párizsi merényletet követő napokban újra és újra azt hallhattuk, hogy nem minden tagállam osztotta meg az összes többi tagállammal a, azt, ami a tudomására jutott. Nyilvánvalóan problémát okoz az Európai Unióban, ha egyes hatóságok vagy egyes tagállamok megtartják maguknak az információikat. Fontos, hogy itt mielőbb lépéseket tegyünk, és új intézkedésekről folytassunk ezt eszmecserét. Ami a lehetséges új biztonsági intézkedésekről szóló vitából hiányzik, szerintem az a radikalizálódás elleni küzdelem. Igen, mondják sokan, hogy harcolni akarunk a radikalizálódás ellen az internet és a különböző közösségi hálók ellenőrzésével. Szerintem ennél fontosabb az a kérdés, hogy miért is van az, hogy ezek a, az úgynevezett az úgynevezett külföldi harcosok nem gyakorlatilag harmadik országokból érkeznek hozzánk, hanem a tagállamaink területén radikalizálódó emberekről van szó. Fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy a szociális, társadalmi kérdések, bizonyos társadalmi csoportok nem elégséges integrációja, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá egyes emberek radikalizálódásához, erről is beszélni kellene. És végül nyilvánvalóan a migrációs és bevándorlás ügyi kérdésekről nem fogunk most itt tudni vitát folytatni átfogóan, de szerintem a menekültügy, a harmadik országokkal való együttműködés és a harmadik országokban történő létrehozása a menekültáboroknak egyszerűen csak azt célozza, hogy megakadályozzuk, hogy menekültek érkezzenek Európába. Kérdezem a soros elnökségtől, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy a szolidaritás jegyében minden tagállam befogadjon menekülteket, és szeretném megkérdezni a soros elnökséget, hogy szeretne maga is jó példával előjárni, és szeretne részt venni abban az önkéntes programban, amely a humanitárius segítségnyújtásra irányul, a menekültek befogadására irányul. Köszönöm. Köszönjük szépen, Birgit. Hát kicsit túllépted a határidőt, illetve az időkeretet. Értem én, hogy a kollégáknak sok mondani valójuk van, de kérek mindenkit, legyenek, legyenek tisztában azzal, hogy sokan kértek szót. De köszönöm szépen a felszólalást, a megjegyzéseket. Timothy Kirkhope a következő. Uh, well, Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném a lettországi barátaink prezentációt üdvözölni. Sok sikert kívánok az elnökségükhöz nem akarok hosszan beszélni a PNR-ről, hiszen nyilvánvalóan ez egy olyan jelentés, aminek megtiszt, az a megtiszteltetésért, hogy én lettem a felelős a három évre. Örülök a pozitív megjegyzéseknek, amelyeket az elnökség, illetve néhány kollégám szájából hallottam. Természetesen szeretnénk haladni ezen a területen. Én a saját megjegyzéseimben azokra az ügyekre szeretnék koncentrálni, amik a bevándorlással kapcsolatosak, különösen a tagállamok felelősségére abban, hogy megoldásokat javasolnak azok számára, akik az Európai Unióba kívánnak vándorolni. Aggaszt az, hogy mennyire lassú, és milyen körülmények az eljárás, és milyen körülmények között tartják gyakorlatilag fogva azokat az embereket, akik ide érkeznek, míg az ügyeiket elbírálják. Akár hónapokon keresztül nem dől el, hogy mi lesz a sorsuk, akár a Dublini, akár más javaslatok értelmében. Sajnos továbbra is nagyon eltérőek a körülmények, és nagyon eltérőek az eljárások. Ezért remélem, hogy majd az elnökség a felelősség kérdését jobban meg fogja vizsgálni, és azt, hogy az elbírálási mm, eljárások hogyan zajlanak különösen a gyerekekre gondolva. Eljárásbeli biztosítékokról szóltak, de engem különösen aggaszt az, ahogy a gyerekekkel bánnak, és különösen aggaszt az is, ahogy a gyerekeket felhasználják a csempészek, a bűnözők arra, hogy egyrészt hozzáférjenek, a, vagy bizonyos embereket, egyéneket bejutassanak Európába, vagy a bűnügyekkel kapcsolatban felhalmozott tülkéhez hozzáférjenek gyerekek révén Európában. Szerintem ez nagyon aggasztó. Az eljárásbeli jogok és a bűnügyi eljárásokkal kapcsolatban volt egy csomagunk. De azt hiszem, hogy felmerültek aggályok, hogy számos eleme ezeknek az eljárásbeli jogoknak nem került végrehajtásra. Úgy tűnik, hogy ezeket egyáltalán nem hajtják végre, és fel szeretném kérni az elnökséget, akik egyébként erről prioritásként beszéltek, hogy aktívan nyomon kövessék az elkövetkezendő hónapokban ezeknek a jogoknak a végrehajtását. És elnök úr végezetül, biztonság persze rendkívül fontos ügy. Az atrocitások, az elmúlt események mindig felhívják a figyelmet ennek a fontosságára. De akkor is úgy gondolom, hogy nekünk, ennek a bizottságnak, a képviselőknek mindig szem előtt kell tartani, hogy amit itt jogszabályalkotásként teszünk, az nem csak arról szól, aminek azonnali közvetlen hatása van, hanem hosszú távon keresztül fennmarad, és ezért minden, mindent végig kell gondolni akkor, amikor a biztonság kérdéséről gondolkozunk, hiszen ezek hosszú távú kihatással rendelkeznek. Most pedig Cecilia Wikström következik az Alda részéről. Köszönöm. Mindenkinek jó reggelt kívánok, illetve önöknek is, miniszter urak. Örülök, hogy itt vannak. Sok sikert is kívánok az elnökségükhöz, és eh, örülök az együttműködésnek. A Dublini rendelet, illetve a hallgatókról és kutatókról szóló irányelv témájában. Ugyanakkor ma a Dublini rendeletről és a menekültrendszer jövőjéről eh, kívánok beszélni. Tudjuk, hogy ez az egész másfél éve lett bevezetve, és még csak a végrehajtás szakaszában van. Ugyanakkor a Tarekel esetben például az Európai Emberi Jogi Bíróság rámutatott a felelősség leosztásának gyengeségére a különböző tagállamok között. A bíróság kimondta, hogy a, az emberi jogi egyezmény harmadik cikke sérült, amely az embertelen bánásmódot és kínzást tiltja meg. Ebben a konkrét esetben Svájcból vittek át Görögországba egy családot, toloncoltak Görögországba egy családot. E, ezen bírósági ítélet fényében önök szerint hogyan fog alakulni a Dublini rendelet, illetve az egész menekültügyi csomag sorsa? csak hat tagállam eh, hat tagállam fogadja be a menekültek 80%-át. Az önök tagállama például szinte egyetlen menekültet sem fogad. Önök eh, ezt a helyzetet kezelni akarják a tanácson belül. Ugye ez eh, nagyon is ellentéte a szolidaritásnak az EU-n belül, és mit szeretnének tenni? a menekült kérdés szabályozásakor állandóan azt mondjuk, hogy a tagállamoknak közös felelősséget kell vállalniuk, de gyakorlatban ez nem valósul meg. Önök ezzel mit szeretnének tenni? Röviden beszélnék még a PNR-ről is. Ezt a eh, dosszió, dossziét már másfél éve nem tudjuk kimozdítani a holdpontról az én frakció megpróbált új életet lehelni ebbe a jogszabálytervezetbe, azzal, hogy a bizottságtól azt kértük, hogy egy új PNR javaslatot, EU PNR javaslatot nyújtsanak be, amely eh, az elmúlt eh, időszak esetjogának is megfelel, valamint megfelel a, az adatvédelmi irányelvnek. Így kell ugyanis a PNR-t eh, előre vinni. Mindenki beszél a PNR-ről, de e- ehhez azért valami konstruktív megközelítés kéne. E, én tehát állok az önökkel való további tárgyalások elé, és e, minden jót kívánok. Köszönöm. Még egy koordinátor szeretne beszélni, Korao úr az EFDD frakció részéről. EFDD. Grazie Presidente. Bene, anche io come colleghi faccio gli auguri alla... Köszönöm, elnök úr. Én is, csak úgy, mint a kollégák, sok sikert kívánok a lett elnökségnek. Megvizsgáltuk az általuk felsorolt prioritásokat, ezeket mi is támogatjuk, és azt reméljük, hogy az olaf elnökségnél több sikert fognak tudni elkönyvelni. Sok időnk nincs, van néhány olyan a prioritások között, amelyekre én is kitérnék. Önök beszéltek arról, hogy a belbiztonsági együttműködést meg kell erősíteni, illetve belbiztonsági stratégiára van szükség, és tájékoztatni kell az embereket. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után az Európai Parlament társjogalkotóvá vált ezeken a területeken, tehát az európai szabadság térségének szabályozása területén. Ugyanakkor a tanács továbbra is úgy jár el, mint Lisszabon előtt, vagy akár Maastricht előtt, és nem szívesen vonja be ezekbe az ügyekbe az Európai Parlamentet. Beszélhetünk például arról a szakpolitikai lépéssorozatról, ami a szervezetbűnözés témájában volt megfigyelhető, és ahol az Európai Tanács megkísérelte kizárni az Európai Parlamentet, erről állásfoglalás is született a parlamentben. A kérdés tehát az, hogy az ilyen fontos kérdésekben, mint például a szervezetbűnözés, mikor próbálja a tanács ténylegesen bevonni az Európai Parlamentet a munkába, vagy esetleg az a szándék, hogy továbbra is Eh, úgy akarják folytatni, ahogy eddig tették. Ami az ENSZ közgyűlés eh, kábítószerrel kapcsolatos álláspontját illeti, eh, erre hogyan készül fel a tanács? Ugye ez 2016-ban esedékes, a kábítószer az szorosan összefügg a szervezett bűnözéssel, mert az adja erőforrásainak egy jelentős részét. A bevándorlás terrorizmus témájában pedig eh, azt szeretném, hogy ha koherensebb politikát alakítanak ki, a e, tanács, illetve az Európai Unió. E, erről kollégák már beszéltek, és nem tudom, hogy van-e olyan terv, ami szerint önök újra felülvizsgálnák a Dublini rendeletet, mert e, a terrorizmus elleni fellépés fontos. Nos, koordinátorok közül többen nem jelezték, hogy beszélni akarnának. Én éppen ezért most rájuk nézek, mondja az elnök, és mivel nagyon sokan jelentkeztek beszélni, jó lenne, hogyha most már meg is adhatnánk a szót a képviselőknek, nem tudom, az eddig még nem beszélő koordinátorok ebbe beleegyeznek-e, mert hogyha a miniszterek most kezdenek el válaszolni erre, Eh, akkor lemaradnak a képviselők. Rengetegen akarnak ugyanis megszólalni, nem fogjuk tudni tartani a menetrendet, ráadásul a koordinátorok eh, kérdéseinek egy része gyakorlatilag eh, az én számításaim szerint nagyon hasonlítani fog a képviselők. Kirkóp úrnak úgy, tetszik, nem tetszik, úgy látszik, nem tetszik az ötletem, Riaz de Meira, nem tudom, hát akkor mégis mégis járjunk el így. Monika Holmeier a következő a, a listámon. És kollégák, még annyit szeretnék mondani, hogy 1 perc 30 másodpercet tudok adni önöknek, mert különben jelentős késést szenvedünk a napi rend vonatkozásában. Monika. Um, ich wollt... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a tanács soros elnökségének szeretnék köszönetet mondani az írott programukért, amit elküldtek mindannyiunknak. Köszönöm szépen! Látható a programjukból, hogy mik a prioritásaik, és szerintem ami az első prioritást illeti a bűnügyel kapcsolatban, a bűnügyi joggal kapcsolatban, ezzel ezen elgondolkozva a menetrenddel kapcsolatos kérdésem merült fel. Ebben a konkrét ágazatban be tudjuk-e fejezni a munkát? És a második terület, a Schengeni területre vonatkozó fókusz. Itt is nagyon elmélyült és széleskörű vitát folytatunk a terrorizmus kontextusában arról, hogy milyen veszélyek leselkednek azokra a személyekre, akik a Schengeni területre utaznak. Tehát a kérdésem ismét a menetrendre vonatkozik. Milyen időbeosztást terveznek a többi miniszterrel, és hogyan fog ez összeilleszkedni az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásaikba? Angaz bennünket az, hogy lehetséges, hogy a kormány köziség felé fogunk elmozdulni, hiszen nagyon érthető módon sürgősen akarnak lépni. A miniszterek értem azt, hogy nagyon komoly nyomás, időbeli nyomás van rajtunk, de a kérdésem az, hogy beszárának, hogy milyen helyzetben vagyunk a külső határok, az intelligens határokkal kapcsolatban mi a, az álláspontjuk. Szilvia és aztán Szofi, illetve először Szofi. Köszönöm. Elnök úr, meghallgattam a két prezentációt, és ahogy várható volt, nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az előadók a terrorizmus elleni küzdelemre. Remélem, hogy a munkájukban az elkövetkezendő hónapokban a hangsúly a demokrácia védelmére, az alapvető jogok és a jogi érvényesülése, a jogállamiság védelmére is fognak központosítani, hiszen nem akarom, hogy ezen értékek ellenében hozzunk intézkedéseket. Az EU utasadatokkal kapcsolatban konkrétan. Először is örülök, hogy azt mondják, hogy az első számú prioritásuk az, hogy az adatvédelmi irányelvet elfogadják, hiszen ha őszinte lehetek, számomra, mint mások számára is, ez az előfeltétele annak, hogy egyáltalán tárgyaljunk egy EU-PNR rendszerről másodszorban, és persze értem, hogy ez nem az önök kezében van, hogyha az EU-PNR-ről egy új javaslat alapján akarunk az új Juncker bizottsággal tárgyalni, az elkövetkezendő időszakban a diszkontinuitás, azaz a folyamatosság megszakadása elve alapján fontos az, hogy bebizonyítsák azt, hogy mennyire szükséges és mennyire arányos ez a rendelkezés, hiszen ez egy jogi elvárás. Hallottam, hogy arról beszéltek, hogy egy EU belüli PNR rendszer jön, vagy talán az elnök úr volt, aki ezt említette? Hát ez egy új elem, és ráadásul tegnap hallottam az egyik nemzeti minisztert is, hogy arról beszélt, hogy a PNR adatokhoz hasonló adatokat akarnak a vonatutas, a vasúti utasok kapcsán gyűjteni. Szerintem állandóan mozgatjuk a céltáblát, azt se tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Aztán másodszorban lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de szeretném hallani, hogy a horizontális antidiszkriminációs irányelvvel kapcsolatban mik a terveik. A toleranciáról és a tiszteletről beszélnek, de szerintem jogszabályokra is szükségünk van, és hogyha még egy utolsó megjegyzést megengednek, akkor szerintem a tolerancia és a tisztelet üzenetét a nagyon homofób, lett elnöknek is el kéne juttatni, és az Europride-on nem szépen viselkedett. Én voltam az magyar elnök, aki az Intra PNL-t megemlítette a menetrenddel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy miről fogunk majd tárgyalni az elkövetkező időkben. Tehát nem a miniszterek voltak. Carlos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni tudok az előttem szólókhoz én is sok sikert kívánok önöknek az elkövetkezendő hat hónapra, és egyetértek azzal is, amit a kollégák már mondtak, nevezetesen, hogy a tragikus párizsi eseményeknek következményei kell, hogy legyenek. Nyilvánvalóan igaz ez a soros elnökség prioritásai szempontjából is. Azonban fontosabbnak tartom az új mechanizmusoknál azt, hogy a Schengeni, meglévő Schengeni szabályokat megfelelően alkalmazzuk mindannyian. Ezek jó szabályok, és lényegében elégségesek a meglévő kontrollmechanizmusok és biztonsági intézkedések. Idén kezdünk neki a Schengeni rendszer felülvizsgálatának. 2014 végén ez mindenki számára újra ismeretessé vált, és ezzel az új értékelési rendszerrel, amelyet most bevezetünk, az értékelés minősége javul, és azonosítani tudjuk a problémákat, hiányosságokat. Azt hiszem a kérdésem mindenek előtt a belügyminiszter úrhoz szól, hogyan gondolkodik az elnökség az új értékelési rendszer végrehajtásáról, bevezetéséről, és hogyan kívánnak ebben a kérdésben együttműködni az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy azok a problémák, amelyekre fény derül, fényvetül a külső határokon, hogy azokat valóban sikerül-e kezelni. Köszönöm szépen, Rebevor, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak! A terror támadások Párizsban, illetve a brüsszeli megkísérelt támadás ismét megmutatta azt, hogy sokkal komolyabban kell vennünk az ellenőrzést. Tíz európaiak ezrei küzdenek az iszlám állam hadseregének soraiban. Ezért a Schengeni határokon belül, illetve a külső határokon, például a Bulgária határain sokkal szigorúbbaknak kell lennünk. És a Schengenhez még nem tartozó államoktól többet kell elvárnunk a csatlakozás előtt. Bulgária a normák teljes mértékű betartása mellett újabb kihívásokkal néz szembe. A lett elnökség remélem szeretné továbbra is a Schengeni térség bővítését a prioritásai közé sorolni, hiszen ezek a tagállamok önmagukban nem szeretnék, nem ö, ö, akadályozzák azt, hogy a határok védelme ne legyen eléggé erős. Most pedig López Aguilar úr kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném én is elmondani, hogy nagyra értékelem a két miniszter úr részéről a bevezetőket a lecsoros elnökség prioritásai tárgyában. Én is sok sikert kívánok nekik, és szeretnék az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szóló pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelvről szólni néhány szót, ez az úgynevezett PIF irányelv. Továbbá szeretném kiemelni az ügyészség, az Európai Ügyészségi ö, Hivatal létrehozásának a kérdését és Az olasz soros elnökség vetette fel a PIF irányelv témakörét, majdnem le is zárták ezt a kérdést, fontos, hogy a lecsoros elnökség lezárja ezt a munkát. Továbbá azt is szeretném elmondani, hogy értem a tanács álláspontját, ami a héja kérdéseit illeti, de ez fontos, hogy megértsék a parlament álláspontját, és ez a saját források egy részét kell, hogy képezze. Fontos, hogy valamiféle kompromisszumot kössünk a két álláspont között. Köszönöm szépen. Mrs. Mayor, Köszönöm szépen, Mayer asszony. Ja, ehm, Köszönöm szépen. Ahogyan a miniszter urak maguk is elmondták, a párizsi terrortámadásokat követően még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az európai polgárok biztonságának szavatolására. Ez pedig ott kezdődik, hogy fel, felmérjük, hogy mik is a probléma gyökerei mi a háttere a merényleteknek. Kérdezem, hogy az elnökség kívánna foglalkozni ezzel a kérdéssel, és mit kívánnak tenni azokkal a dzsihadistákkal, akik elhagyják az Európai Uniót, el akarják venni tőlük az útlevelet, hogy ne tudjanak visszatérni? És mit várhatunk a soros elnökségtől a tömeges bevándorlás kérdésében? Elismerik-e azt, hogy sok a tömeges bevándorlás okozta probléma a biztonságunkat is veszélyezteti? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Grisberg asszony, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter uraknak a programjukért. Sok sikert kívánok önöknek, illetve az egész lett elnökségnek. Miniszter urak, felvetették azt, hogy szeretnének haladni az európai öm, érdekek jogi és gazdasági érdekek védelmében. Franciaország számára ez nagyon fontos, különösen az elmúlt események tükrében. Hosszú és szörnyű listát tudnénk felsorolni a terrorcselekmények kapcsán Madridtól Párizsig, de a szervezett bűnözés, a határokon átnyúló szervezett bűnözés is nagyon komoly fenyegetést jelent. Ezzel kapcsolatban vannak-e terveik? és az állampolgárok biztonságával kapcsolatban milyen garanciákat tudnak felállítani. Kollégáimhoz hasonlóan szeretném én is hangsúlyozni azt, hogy a gyermekek védelme kapjon egy ö, nagyobb hangsúlyt, mert rendkívül sérülékenyek. És ráadásul egyre inkább rosszul bánnak velük, egyre kevésbé élveznek védelmet a gyermekek nyilván örülök annak a munkának, amely ezen hat hónap alatt a letelnökség irányításával fog zajlani, különösen az ártatlanság vélelmével kapcsolatos jogszabály tekintetében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, most folyt úr kap szót. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Belügyminiszter úr, ön nagyon szépen szemléltette a stratégiai háromszöget, a belső biztonság, a migráció és a terrorizmus kérdéskörében ezeket összekapcsolva, beszélt arról, hogy az európai polgárok védelmét minden eszközzel szavatolni kívánják. Itt a szakbizottságban többször is beszéltünk arról, hogy a bevándorlás kapcsán van egy gond, nevezetesen, hogy az iszlám állam azt jelezte, hogy egyre több külföldi harcost kíván visszajutatni Európába. Szó szóval esett arról is, hogy a parlament bejáratánál a biztonsági intézkedéseket előrisítettük, minket is, képviselőket is szigorúbban ellenőriznek. Kérdezem, hogy ez Európa külső határainál is jellemző lesz-e a jövőben. Elmondta azt is, hogy az olasz soros elnökség munkáját kívánják folytatni. Matteo Renzi megjegyezte, hogy semmi értelme a Frontex költségeit növelni, nincs semmi értelme, nincs haszna annak, hogyha egyre több, az egyre több illegális bevándorlóból legális bevándorlókat csinálunk, hanem azt gondolja, hogy inkább a migráció, bevándorlás okai, gyökerei ellen kell fellépni. Ön azt mondta, hogy önök is kívánják kezelni a migrációs nyomást, ahogyan ön fogalmazott, ez alatt azt érthet, értjük, hogy kívánnak tenni valamit a migráció okai ellen is? És az utolsó kérdésem, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy Európában igazságosabban oszoljanak el a bevándorlók, illetve menekültek, hiszen az nem lehet, hogy a nagy részüket hat tagállam veszi fel, engedi be, miközben az önök hazája például nyilvánvalóan mindenki számára tudhatóan nem igazán vállal szerepet ebben. Köszönöm. Köszönjük, Szilvi Guillaume. Euh, Köszönöm, hogy eljöttek, eh, miniszter urak, és eh, eh, sok sikert kívánok. Önök azt mondták, hogy a PNR kérdésben szeretnének előrelépést elérni, ami tulajdonképpen egy nagyon is kapcsolódik ahhoz a, a vitához, ami itt PNR ügyben zajlik az Európai Parlamentben. Távol állnak az álláspontok. Éppen ezért gratulálok ahhoz az igyekezetükhöz, hogy valami fajta egyensúlyt kívánnak találni a felek között, illetve hogy megpróbálják megtalálni azt a e, legmegfelelőbb módszert, amely a terrorizmus elleni harchoz kell, nem kell a e, kereket újra feltalálni. E, két dolgot mondanék itt még a terrorizmus elleni harcról. Ugye önök azt mondták, hogy az intelligens határok kérdésében kell még előlépni. Avropolis biztos úr a Smart Borders témáról szintén nyilatkozott. Ő az álláspontja az önökének némileg ellent mond, ezt nem tudom, fel tudják-e oldani. Illetve a diszkrimináció ellenes irányelv. Az olasz elnökség alatt volt egy technikai ülés, amely megvizsgálta ezt a szöveget, és kialakult a tagállamok álláspontja. Én szeretném azt tudni, hogy hogyan fogunk ezzel az irányelvvel eh, kapcsolatban eh, tovább lépni és együttműködni. Köszönöm. Thank you very much, Sylvie. Thank you, Köszönöm, Sylvie, és minden kollégának megköszönöm, hogy betartja a hozzászólási időt, Windberg asszony. Eh, tack för ordet och eh, tack för informationen och jag lyckönskar er. Köszönöm, eh, köszönöm ezeket az információkat és sok sikert kívánok önöknek a tanácsban kifejtendő munkájukhoz. Nagy kihívások előtt állnak, biztonsági kérdések, terrorizmus, tényleg nagy kihívásokról van szó. Ami biztos az az, hogy a parlamentben, és eh, át kell gondolnunk ezt az egész biztonsági helyzetet, eh, módosításokat kell eh, benyújtani. Én egy hónapja körülbelül kisebbségben kerültem az ezen a területen begyújtandó módosítóimmal kapcsolatban. Gondoljunk csak a svédországi helyzetre. Ugye oda érkeznek emberek Szíriából és Irakból, és tényleg nagyon sokan érkeznek, gyakorlatilag nincsenek ellenőrzések, nem tudjuk, hogy hogy milyen hátterük van, gyakorlatilag be tudnak szivárogni olyan emberek, akik miatt aggódhatunk, és remélem, hogy önök erre a kérdésre valamilyen módon reagálnak, mert szerintem nagyon fontos. Emellett van még egy Kérdés, hogyan kívánják azt az ajánlást megvalósítani, illetve állásfoglalást, ami a tartózkodás erő tartózkodik. Foglalkozik. Grazie Presidente, intanto un saluto e un ringraziamento ai rappresentanti della Presidenza Lettone. <coughs> Köszönöm szépen, üdvözlöm a lett elnökség képviseletében itt levő miniszter urakat, akik a programjukról beszéltek. Elnézést kérek, hogy elmegy a hangom, mondja az előadó. Az ő önök programja nagyon sok mindent leszed, amivel a szakbizottságunk foglalkozik. Az alapjogok, az emberi jogok kérdéseivel foglalkoznak. Sok mindent felvetettek már a kollégák. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen cselekvéseket terveznek a szervezett bűnözéssel, korrupcióval és terrorizmussal kapcsolatban, amelyek összekapcsolódnak egymással. Illetve az EPPO-val, a az ügyész hivatalával kapcsolatos rendelettel kapcsolatban mit terveznek. Az olasz elnökség is áttekintett már néhány fontos pontot ezzel kapcsolatban. Mit gondolnak? A lett elnökség miben fog haladni az ügyel kapcsolatban? Aztán a nyomozás a koordináció kapcsán közös nyomozó csoportokat, az európai letartóztatási parancsal kapcsolatos lépéseket hogyan terveznek, mit ö, szeretnének tenni a bűnügyi szervezetekkel kapcsolatos fellépés területén. Persze nagyon gyorsan sorolom fel itt a kérdéseimet, de különösen a szervezet bűnözésre koncentrálnék, akik az embercsempészetre és a bevándorlásra összpontosítják most erőfeszítéseiket. Ezek olyan területek, amelyek kapcsán különösen a kiskorúak védelme nagyon fontos. Rengeteg országból érkeznek az államainkba menekültek, és ezek között 14 ezer kísérő nélküli kiskorú volt. Több száznak elvesztettük a nyomát. Úgyhogy szerintem érdemes erre az aspektusra is nagyobb figyelmet fordítani az ilyen kiskorúakra, azokra, akik esetében felmerül a kockázat, hogy benyeli őket a szervezet bűnözés, akár a bűnözés áldozataként, például szexuális bűnügyek áldozataként, de akár, és ez is nagyon komoly dolog, az is lehet, hogy arra használják, hogy terrorista cselekményeket követessenek el velük. Köszönöm, elnök, mondja az elnök, Stevens asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a lett miniszter uraknak, hogy elmagyarázták a prioritásaikat a soros elnökség nevében. Nem lesz könnyű feladat ezt mind elérni. Nekem a migrációval kapcsolatos az egyik kérdésem, ami szintén prioritás. Ha jól tudom, akkor a tanács azt várja az Európai Bizottságtól, hogy oldja meg a problémákat. De ugyanakkor a biztos azt mondja, hogy hát a tanácsnak kell neki gyűrköznie. nem érzi úgy, hogy egy kicsit pingpongozik egymás között a két szervezet? A Strasburgi plenáris ülésen nem volt, nem kaptunk konkrét javaslatot. Azt kérdezném az elnökségtől, hogy a tanács mit tehet konkrétan, hogy áttörést érjen ezzel az ügyel kapcsolatban, és konkrét javaslatot tudjanak letenni az asztalra. Hiszen az idő múlik, és most már nagyon ideje, hogy konkrét javaslatokat lássunk, hogy előre tudjunk lépni. Aztán körülbelül a bevándorlók 85%-a hat tagállamban oszlik el. Ez nem szolidaritás. A szolidaritással kapcsolatban etéren nem mondhatunk semmi jót. riot Post. the riot. Thank you, Chair. Uh, jag vill också lyckönska det lettiska ordförandeskapet. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a lecsoros elnökségnek, hogy bemutatták a prioritásokat, és sok sikert kívánok, várom az együttműködést az elkövetkezendő hat hónapban. Szeretnék néhány kérdést feltenni, és hangsúlyoznám, hogy az Európai Unióban sok olyan polgár van, aki nap mint nap a hátrányos megkülönböztetés és üldöztetés áldozatává válik. Közülük sokan számunkra elképzelhetetlen mértékű szegénységben élnek. Vajon kikről beszélek? Hát a romákról, akik az Európai Unió területén élnek. Az Európai Uniónak hatékony eszközre van szüksége, amelyel meg tudja oldani azokat a helyzeteket, amelyek azért állnak elő, mert a tagállamok nem tartják be a hatályos szabályokat. Fontos, hogy a szabályok betartását ellenőrizzük, a parlament többször is kérte, hogy legyen erre egy eszköze. Az Európai Bizottság egy keretet tett az asztalra márciusban a jogállamiság elvének betartásának ellenőrzésére, de szinte már egy év telt el azóta, szinte már egy év is eltelt azóta, és egyelőre még mindig nem reagált a tanács. Mit kíván tenni a lecsoros elnökség a bizottság elkezdeményezésével kapcsolatosan? Van még egy kérdésem a lecsoros elnökség hogyan kíván bánni azzal a retorikával, amely néhány tagállammal felütötte a fejét, és amely megkérdőjelezi a polgárok szabad mozgását, és amely megakadályozza a romák esetében az emberi jogok tiszteletben tartását. Köszönöm, köszönöm. Pabrix úr a következő. Es gribēju arī Eiropas parlamentā eh, sveikt mūsu ministrus savus. Köszönöm. Én eh, üdvözlöm itt a minisztereket, korábbi kollégáimat, és eh, részvétemet fejezem ki, amiatt, hogy milyen sok munka előtt állnak, mekkora terhet kell majd cipelniük. A kérdésem a következő önök szerint hogyan lehet egyeztetni a válaszunkat két politikai kihívásra. Az egyik belbiztonsági terrorizmussal kapcsolatos, a másik pedig a külbiztonsággal, illetve a külső határaink védelmével kapcsolatos. Tudjuk, hogy Lettország és a balti régió az egy olyan régiója az Európai Uniónak, ahol a külső fenyegetettség megjelent, illetve veszélyben van a biztonság. Amikor pedig szolidaritásról és migrációról beszélünk, akkor az is kér, érdekelne, hogy a biztonság területén hogyan fogjuk a szolidaritást elérni, eh, különös tekintettel arra, hogy a belbiztonsági stratégia felülvizsgálatáról született egy állásfoglalás. Köszönöm. Cecil Kianke a következő eh, hozzászóló. Köszönöm. Én is eh, kívánok minden jót a lett eh, elnökségnek. Nagyon méltányoltam azt, eh, amit a Dublini rendeletről mondta, különös tekintettel a kiskorúak érdekeire. Ez egy olyan téma, amiről már egy ideje beszélünk ebben a házban, és komoly támogatottsága van. A kérdés az, hogy nem akarnak-e még ambíciózusabbak lenni, és eh, ténylegesen eh, a felelősséget teríteni az összes tagállam között. Tudjuk, hogy a bizottság hamarosan előáll a stratégiájával, amit már előre is üdvözlünk. A tanács ezen a stratégián túl kíván-e terjeszkedni, illetve eh, el akarja kezdeni a tényleg a párbeszédet a különböző tagállamok között arra vonatkozóan, hogy a Dublini rendeletet kiegészítsék, vagy módosítsák különös tekintettel a menekültügyi eljárások kölcsönös elismerésére. Köszönöm, mondja az elnök, le kell zárnom a listát, sajnálom Spinelli kollega, és köszönöm, hogy megérti. Itt most mielőtt átadom a szót a minisztereknek, Ehm, nyilván eh, azzal kezdem, hogy mondok minden elnökségnek, hogy eh, önöket nyilván eh, meglepte ennek a bizottságnak a mérete, ez az egyik legnagyobb bizottságunk, és éppen ezért sok és nagyon alapos kérdést kapnak, erre nehéz felkészülni, vagy talán lehetetlen is, de azért próbáljanak válaszolni a kérdésekre, Nyilván eh, a két miniszter, ahogy eh, önök is látták, eh, Fecniken próbálták felosztani a kérdéseket, és minden, minden képviselőre vonatkozóan született egy, egy, egy fecni a kérdéssel, illetve az arra javasolt válaszsal. Ugye itt egy kis ország elnökségéről van szó, nagyon komoly munkát kell végezni, az előkészítő erőfeszítéseket láttam, tényleg én is sok sikert kívánok, kezdjük akkor a válaszokkal. Lehet, hogy nem sikerül mindenre válaszolni, de vágjunk bele. Köszönöm. Egyes válaszokhoz nem fogunk papírt használni. ezt tiešām visiem jautājotājiem par labu vēlēšanu. Köszönöm az összes képviselőnek azt, hogy minden jó, sok sikert kívántak a lett elnökségnek. Nagyon hízelgő ez. Rendkívüli időkben vesszük át az elnökséget. Most először az ország történelmében Dimera képviselő úrnak azt mondom, hogy a büntető eljárás az kitér az áldozatra is, illetve a gyanúsítottra is, valamint a tanúkra is vonatkoznak a szabályok. Nyilván meg kell védeni az áldozatokat, ez rendben van, ezzel egyet is értünk. Ugyanakkor 2012-ben a az áldozatok védelméről már elfogadott az EU egy irányelvet, és annak keretén belül próbáltuk a tagállamokon, tagállamok közti jogszabályokat harmonizálni. Nem volt könnyű az sem, ugyanis itt olyan kérdéseket is kellett adatvéde vagy áldozatvédelmi szempontból lefedni, mint a sajtószabadság, ami pedig itt a gyanúsítottak jogait illeti, a zártatlanság védelméből kell ki, vélelméből kell kiindulnunk. A jogerős bírói ítélet előtt senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani, illetve annak tekinteni, akként kezelni. Ehhez bírói ítélet szükséges. És látjuk, hogy egyes tagállamokban voltak bírói tévedések is. Zippel képviselő az adatvédelemre kérdezett rá. Noha a tanácsban részleges megállapodás született két fejezetről, és az állami, illetve magán szektor ügyeivel kapcsolatban is értünk el előrelépéseket a tanácsban, és a tagállamok valóban kézzelfogható eredményeket szeretnének elérni. Az időzítést illeti, reméljük, hogy márciusra elérünk valamit. És akkor így az irányelv júniusban meg is születhet. Ugyanakkor itt két jogszabályról van szó, és igazándiból a trialógusra csak június után kerülhet sor, amikor dönt az igazságügyi miniszterek tanácsa. Kaptam kérdést a terrorizmusról. Ugyanez a képviselő adta, Természetesen együtt akarunk működni az Európai Parlamenttel ebben a, az ügyben is. Igazándiból most az a kérdésem, hogy pingpongozzunk a miniszter kollégával, vagy én befejezzem az összes választ Köszönöm. Én is köszönöm a kedves szavakat, amelyekkel elhalmoztak bennünket, illetve a kérdéseket is. Sajnálom, ha esetleg nem tudnánk mindre válaszolni, de akkor írásban megtesszük. Kezdenék egy olyan kérdéssel, amelyet sok képviselő érintett, migráció, beleértve az illegális migrációt, illetve a menekülteket. Nekünk építenünk kell arra a munkára, amit az előző elnökségek elvégeztek. Ide tartoznak a Frontex műveletei, ez fontos az embercsempészet elleni fellépésben. Sajnos a harmadik országokban bekövetkezett események előmozdítják a migrációt. Megjelent a, egy új jelenségként a szellemhajók, mint közlekedési eszköz. Köszönöm az olasz hatóságoknak és a Frontexnek, hogy itt sikerült nagyon sok életet megmenteni, ezt a munkát folytatjuk, csak úgy, mint azt, hogy megpróbáljuk ezeket a szervezett bandákat elfogni és bíróság elé állítani. Ami az általános helyzetet illeti, a harmadik országokból nagy számú menekült és migráns érkezik. Ez holisztikus megközelítést követel. Január 29-én erről szó lesz a tanácsban. Ott várjuk a biztos megjelenését is. Egy konkrét mechanizmusra számítunk, mint, mint előterjesztésre a bizottságtól. Valós szolidaritást szeretnénk. Itt megszólították a hazámat és Lettországot és tudják, hogy kisország vagyunk, ugyanakkor a Frontex műveletekben komoly szerepet játszunk az illegális bevándorlás elleni fellépésben, illetve a keleti határok védelmében is aktívak vagyunk, mert önök is tudják, több száz kilométeres külső határa van Lettországnak ez magában foglalja ennek a határnak az őrizete az embercsempészek elleni fellépést, azok letartóztatását, fogadását a migránsoknak. Tehát azt gondolom, hogy hogy mi jelentős szerepet játszunk, de természetesen hajlandók vagyunk a párbeszédet folytatni, és nem fogunk a felelősségünktől, vagy nem fogunk megfutamodni, és nem megfelelni a kötelezettségeinknek. Diaz de Mera? úr, ami az ön kérdését illeti. Szándékosan nem részleteztem az összes tervezett vagy készülőben lévő jogszabályt. Az önmagában több mint egy óra lett volna. Tegnap, eh, amikor találkoztunk, beszéltünk a munka fő csapás irányáról, ami az Europol rendeletet illetve az intelligens határokra vonatkozó csomagot illeti, ez része valóban a programunknak, itt is párbeszédet akarunk, önök is tudják, hogy ezeken a területeken van egy sor vitatott kérdés, a parlament is megfogalmazott igényeket. Mi az Europol támogatása és komolyabb felügyelete mellett vagyunk. Ezt egyébként ez egy prioritásnak tartjuk. Most akkor tovább lépek. Másik kérdés, illetve kérdéskör. PNR, ez is egy prioritásunk. It On, uh, És hogyha az EU PNR-ről beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy februárban a saját PNR rendszerrel már rendelkező országok bemutatják a gyakorlatukat, e, a képviselők is erről információt kaphatnak. E, mondták azt, hogy elhangzott itt, hogy igazándiból nincs igazolva a szükségessége a PNR-nek. Én azt gondolom, hogy februárban kellő megalapozottságot kap majd ez a rendszer, illetve a létjogosultsága indokolva lesz. Önök is tudják, hogy a utasok adatainak nyilvántartása egy sor országban már most is zajlik, és közös megközelítésre van szükség a közös célok érdekében, figyelembe véve az emberi jogokat, valamint az adatvédelmi aggodalmakat. Terrorizmus elleni fellépés. Zippel asszony feltette egy kérdést ezzel kapcsolatban. Igen, valóban sok ügynökség foglalat, foglalkozik ezzel. Én úgy vélem, hogy nincs szükség sok új eszközre, inkább a már létező eszközök hatékonyabb felhasználása szükséges. A legutolsó koziülésen azonosították a főbb teendőket. Remélem, hogy számíthatunk a Libe szakbizottság elnökének aktív részvételére is, és azt gondolom, hogy nagyon konkrét intézkedések várhatóak a közeljövőben. Wikström asszony. beszélt a közös menekült ügyi rendszerről, illetve a Dublini rendeletről. Egyetértek azzal, hogy kompromisszumot kell kialakítani az Európai Parlamenttel, különös tekintettel a kísérő nélkül érkező kiskorúakra, illetve az ő helyzetükre tudatában vagyunk annak, hogy milyen felhatalmazásunk van a tanácstól, és tudjuk, hogy a felhatalmazás tartalmazza az átvilágítást minden országban, ugyanakkor az első országban zajlik a a feldolgozás, a, a menedékkérelem feldolgozása előfordulhat a kiskorúnak a tagállamok közti e, egyik tagállamból a másikba történő szállítása, tehát mindenképpen átszállítása, tehát mindenképpen figyelembe kell venni a kiskorú érdekeit. Oké. Okay. Okay. Turpinot kollégi, iekšliet Folytatnám mégpedig a belügyminiszter kollégám által mondatoknál veszem fel a fonalat. A további kérdésekre próbálok válaszolni. Kirkhope kolléga az eljárásbeli jogokkal kapcsolatos kérdést tett fel. Persze tisztában, vagy, tisztában vagyunk azzal a ténye, hogy a kiskorúak eljárásbeli jogai nagyon kényes kérdés. Ezt a rendeletet javítani kell egy konkrét jogszabályra van szükség e témával kapcsolatban. Elnökségünk készen áll arra, hogy vitát folytasson erről, és egy rugalmas megaladásra álljon elő. Szeretnénk tovább dolgozni az ártatlanság vélelme kérdésén is. Egy másik képviselő a megkülönböztetés mentességről szóló irányelvről kérdezett. Rá kell mutatnom, hogy eltérő vélemények vannak a különböző tagállamokban, ami persze érthető. Hiszen bár hasonlóan értelmezzük a diszkriminációt, vannak olyan hagyományok, vannak olyan normák, amelyek bizonyos tagállamokban eltérőek lehetnek, és bizonyos tagállamok ezekhez szeretnének ragaszkodni, hiszen már évezredeken keresztül megszokták őket, és most nem akarnak visszalépni és engedni ezekből. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Ausztria elleni ö, határozatában egyszer elismerte azt, hogy csak a tagállam kompetens abban, hogy egy párkapcsolatot polgári jogi alapon elismerjen vagy ne. Itt inkább az információ forrásokra való jobb hagyatkozást és az ezekbe vetett bizalmat szeretném hangsúlyozni. Lettország szabad ország, ahol mindenki szabadon hangoztathatja véleményét, és ezt a jogot nem szeretnénk és nem is fogjuk korlátozni. Talán a belügyminiszter úr is hozzá tud járulni még pár szóval ehhez. Kedves kollégák, mondja az elnök, arra szeretném kérni önöket, hogy most már a zárszót kezdjék meg, hogy néhány lezáró pontot említsenek csak meg. Kollégáinktól is szeretnék elnézést kérni, akiknek a kérdéseire nem került sor, de most már a zárszó megtételére szeretném felkérni a miniszter urakat. Jó. Hát akkor figyelembe véve azt, hogy mennyire korlátozott az időnk, szeretném ismét elmondani azt a képviselőknek, hogy a lett elnökség tovább fog lépni a biztonság előmozdítása érdekében Európában egy biztonságosabb Európát szeretnénk látni, miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat és szabadságokat. A külső dimenziót szeretném még hangsúlyozni, az ottani kooperációt, azt, hogy hogyan tudjuk megoldani azokat a kérdéseket, problémákat, amik a külső biztonsághoz, a belső biztonsághoz kapcsolódnak. Természetesen globalizált világban élünk most, úgyhogy együttműködés nélkül nem tudunk boldogulni, muszáj együttműködnünk harmadik országokkal. Enélkül ugyanis nem tudjuk a migrációt kezelni, vagy a biztonságot biztosítani. Tehát a litván elnök, vagy a lett elnökség ez irányba szeretne tovább dolgozni. Szakértői szinten is szeretnénk együttműködni. Ugyanakkor fontos az is, hogy hatékony legyen az együttműködés a szomszédos országokkal. külön figyelmet fogunk erre a pontra fordítani. És most, ha válaszolhatnék a Schengeni mm, térség kibővítésére Bulgáriával és Romániával, Sajnos még nem kaptunk engedélyt arra, hogy tovább lépjünk. Nem sikerült a tovább lépést elérni. A tanácsban folytattunk tárgyalásokat, de az egyhangú jóváhagyásra még nem került sor. Azonban az elkövetkezendő hat hónapban is keményen fogunk dolgozni a konszenzus elérése érdekében. Köszönöm szépen az összes képviselőnek az összes feltett kérdést. Ígérem, hogy írásban fogunk válaszolni. Ugyanakkor szeretnék néhány zárszót szólni én is. Az európai um, ügyészségről kérdeztek. Grizzlek képviselő. És egyetértek azzal, hogy ki kellene szélesíteni ennek az intézménynek a hatásköreit. Azért hozták létre, hogy a biztonságot és a védelmet, az európai érdekek védelmét biztosítsuk vele. Először ennek az intézménynek csak a központi magját sikerült létrehozni, ez volt az első lépés. Természetesen a jövőben a hatáskörét kiterjeszthetjük, és foglalkozhat a terrorizmussal is például, gyermekrablással és más kérdésekkel. Tehát van lehetőség arra, hogy a hatásköreit kiterjesszük ami a romák elleni diszkriminációt illeti, tisztában vagyok ennek a fontosságával. Annak a fontosságával, hogy integrálni kell a romákat. Vannak is kezdeményezések. 2011-ből például, amikor született egy Európai Uniós program, amit utána 2013-ban megerősítettünk és folytattunk. Tanácsi ajánlások is születtek a hatékony lépésekről, amelyeket a tagállamokban hozni kell. Remélem, hogy ezek az intézkedések konkrét eredményekhez fognak vezetni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és szeretném arra emlékeztetni önöket, hogy most nem tudtunk minden kérdésre válaszolni, de ezt majd írásban megtesszük. Mielőtt rátérnénk a következő napi rendi pontra, köszönöm a miniszter uraknak a, azt, hogy időt szántak ránk, és köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen türelmesek voltak. Az európai ügyészségtől kezdve a migrációig nagyon-nagyon komplex, talán a legkomplexebb kérdésekkel foglalkoztunk itt ma, és nyilván a meglévő időkorlátok között nem lenne azt fel azt elválni a miniszter uraktól, hogy most részletesen tudjanak válaszolni minden kérdésre, de a lecsoros elnökséggel folytatott előkészítő ülések során láthattuk azt mindenképpen, hogy rengeteg kérdésekkel, foglalkozunk a párizsi merényletek miatt, a rigai csúcson sok-sok nyitott kérdés van, sok-sok háromoldalú egyeztetés, sok-sok dosszié, amelyet le kell zárni. Úgyhogy eltekintve a legutóbbi tragikus eseményektől is rengeteg munka vár ránk, a Libászak Bizottságnak rengeteg munkája lesz az elkövetkezendő időszakban, és önöknek is a soros elnökségük alatt. A mi képviselőink, a szakbizottságunk tagjai mindenképpen számítanak majd az önök együttműködésére az által említett nagyon nagy horderejű kérdésekben, Erről szól ugye a hat hónapos soros elnökség, hogy a közös munka által hozzáadott értéket teremtsünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hát az elkövetkezendő hat hónapban vár ránk ugye a gyakorlati munka. Köszönöm, hogy eljöttek ma, és köszönöm, hogy válaszoltak a kérdésekre, és köszönöm a kollégáknak a türelmet. colleagues uh, be seated again. Kérném a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Azonnal folytatnunk kell a napi rendel. nem tudunk szünetet tartani. Sorry, So colleagues, please. Um, kollégák. Colleagues, please be seated. Um, we have to begin. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet kezdenünk el a következő napi rendi pontot, mert nagyon nagy késésben vagyunk. Most egy eszmecsere következik. Krim Gárkovval, aki az EULISZA ügyvezető igazgatója, és az ötös napi rendi pont alatt dr. Robert K. Fisserrel folytatott eszmecsere az ELSZO ügyvezető igazgatójával, azaz az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójával. A cél az, hogy megvizsgáljuk a hatáskörébe, a EU-LISA e hatáskörébe tartozó rendszerek megbízhatóságával kapcsolatos megállapításokat. Kollégák, neki láttunk újra a munkának, nem tudom, hogy mindenki tisztában van ezzel. Jó lenne, ha mindenki helyet foglalna. És meg fogjuk vitatni a belisigasságügyi uniós ügynökséget hálózatának 2014-ben az ELSZA által betöltött soros elnökségének programját, az eu 2015. évi munkaprogramja és a belisigasságügyi uniós ügynökségek soros elnökségének 2015. évi munkaprogramját is megvitatjuk. Az eu tól azt kértük, hogy számoljon be a működő rendszerek megbízhatóságáról 2014 végéig, a rendszerek a SIS-2, a VISZ és az Eurodac, ez egy fontos ismertető. Nem tudom, hogy hallgatnak -e engem, kedves kollégák. De a LISZA rendszerek megbízhatóságáról szóló jelentés a tömeges felügyelettel kapcsolatos jelentésünk follow-upjaként, nyomonkövetéseként tekinthető. Továbbá kértük, hogy az EU LISZA ez évi munkaprogramját is ismertessék ami az elszót illeti, az elszó töltében, töltötte be az elmúlt évben a soros elnökségét a Belés Igazságügyi Önös Ügynökségek hálózatának, úgyhogy Robert K. Fiszert is meg fogjuk hallgatni, de először is Krum Gárkov urat hallgatjuk meg. És ide tartozik még egyébként az is, hogy az idén az EULISA tölti be a soros elnökséget a hálózaton belül, de ezt már mondtam. Úgyhogy akkor Kerkov úr, talán önnel kezdjük. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ma. A parlamenttel való szoros együttműködés és az átláthatóság az ügynökségünk számára mindig is a sikerünk záloga volt, mindig is annak tekintettük. Először is tájékoztatni szeretném Önöket az ügynökségünk által működtetett rendszerek megbízhatóságáról, annak kontextusában, hogy 2014. februárjában az Európai Parlament foglalkozott az NSA eh, megfigyelési programjaival. Többen is kérték, hogy vizsgáljuk meg a rendszerek megbízhatóságát ezen események kontextusában. Először is hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy az ügynökség által működtetett rendszerek és az adatok, amelyek ide tartoznak, ezeket nem osztjuk meg harmadik országokkal. A rendszerben található adatok tehát nem kerülnek ki harmadik országok kezébe, szeretném mindjárt az elején tisztázni. Ugyanakkor a rendszerek megbízhatósága esetében több vetületet, dimenziót is említenünk kell, például az adatok konzisztenciája, a rendszerek biztonsága, sértetetlensége, és így tovább. Ezekről is beszélni fogok, és utána persze várom a kérdéseiket. Először is a technikai megbízhatósága a rendszereknek. A rendeletünkben is szerepel, a rendszereknek rendelkezésre kell állniuk a tagállamok számára és a releváns hatóságok számára a nap 24 órájában. Az ügynökség működésének első pillanatától kezdve szavatolja ezt. Ebben az értelemben a rendszerek megbízhatósága technikai szempontból ami az ügynökségünket életé megkérdőjelezhetetlen más részről, ami az adatok biztonságát illeti, az adatvédelmet és a konzisztenciát. Az ügynökségnek vannak bizonyos kötelezettségei az alapító okirata tából kifolyólag, és a rendszerekről beszélve hangsúlyoznom kell azt is, hogy ezek a rendszerek nem csak a központi rendszerekből és hálózatból állnak, hanem a nemzeti rendszerek is részét képezik, amelyet a tagállamok használnak a központi rendszerekhez való hozzáférésre. Amikor az ügynökség által működtetett rendszerekről beszélünk, tehát akkor ö, tudnunk kell, hogy ezek is hozzátartoznak. Ebben az értelemben egy világos feladat valósul meg az ügynökség és a tagállamok között, az ügynökség felel a központi rendszerekért és a kommunikációs hálózatért, és a tagállamok felelnek a biztonságért, és az adatokért, ami a nemzeti rendszereket illeti. Adatvédelmi szempontból, illetve adatbiztonsági szempontból a központi rendszerekben az ügynökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt szavatolja. Mind a jogalapnak, mind pedig az alapítókiratunknak megfelelően. Az ügynökség minden rendszer számára biztonsági terveket készített, és ezeket a terveket elfogadtuk, és teljes mértékben átültettük a gyakorlatba. Ezek fizikai biztonsági intézkedéseket is tartalmaznak, tehát a rendszerek fizikai központjának a biztonságának a szavatolására, az rendszerek működtetésére, hozzá, hozzá való hozzáférésre, és konkrét jogi intézkedéseket is tartalmaz a nemzeti hatóságok által a rendszerhez való hozzáférésre vonatkozólag. Az összes intézkedést a gyakorlatba átültettük, és a rendszer egészére vonatkoznak. Ami az adatok biztonságát illeti, az adatok védelmét, ezt is a feladatainknak egy fontos részeként tekintjük, és ennek érdekében az ügynökségünk rendszeresen ellenőrzi az adatok minőségét és konzisztent, konzisztenciáját, és ezt megosztjuk a tagállamokkal, és konkrét intézkedéseket is fontolóra veszünk, amelyekre esetleg szükség lehet. Jelen pillanatban például a SIS 2-vel kapcsolatosan egy ilyen tesztet végzünk, és együttműködünk a tagállamokkal az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében. Ugyanakkor az ügynökségünk úgy véli, hogy a rendszerek biztonságának továbbfejlesztése, növelése is feladatunk, valamint az, hogy az ügynökség a tagállamokkal együtt felmérje a jelenleg és jövőbeni biztonsági kockázatokat, fenyegetéseket. Ezért egy fórumot hoztunk létre, amelyben a tagállami hatóságok tagjai is részt vesznek. Itt megvitatjuk a kiberbiztonsági kérdéseket, információs technológiai biztonságra vonatkozó kérdéseket, és dokumentumokat hozunk létre, amelyekkel biztosíthatjuk, hogy a jelenleg és jövőbeni fenyegetéseket hasonlóképpen kezeljük, és hogy közösen kezeljük az esetleges biztonsági incidenseket is. Szeretném tehát elmondani, hogy az ügynökség minden intézkedést megtett, hogy a rendszerek biztonságát szavatolja mandátuma alatt, mind technikailag, mind üzleti értelemben kezdve az általam említett biztonsági tervekkel, azon keresztül, hogy a tagállamokkal és a érintett hatóságokkal folyamatosan megfelelő kommunikációs csatornákat tartunk fenn, a rendszerek monitorozása, értékelése a biztonság szempontjából szintén ide sorolható, ez éves szinten történik meg, éves ütemben. És végül a munkatársainkat is folyamatosan továbbképezzük, hogy meglegyenek a kompetenciáink arra, hogy az esetleges kihívásokat kezeljük a rendszerek kapcsán. Biztosíthatom a szakbizottságokat arról, hogy az ügynökségünk alá tartozó rendszerek tehát minden értelemben teljesen megbízhatóan működnek. Szeretném megemlíteni a 94-es és 96-os bekezdését a jelentésnek, az idevágó jelentésnek, amely a minimum normákra vonatkozik a biztonság szempontjából, valamint a, arra, hogy kezelni kell a jelenlegi kiberbiztonsági fenyegetéseket. Tekintve az EULISA kompetenciáit, és képességeit, bár nem kerül említése konkrétan a szövegben az ügynökség. Biztos vagyok abban, hogy az ügynökség eleget tud tenni a szövegben megfogalmazott feladatoknak. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Thank you. Köszönöm szépen. Viszel urat kéne először meghallgatni, és akkor utána a kérdések, vagy először legyenek kérdések? Jó, akkor először Carlos Coelho úr kap lehetőséget a kérdezésre. Elnézést, elnök úr. Én a munkaprogrammal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, tehát talán a Szkarkov úr második nyilatkozata után lenne alkalmas. Akkor esetleg Diszer úr most a nyilatkozata, és akkor utána együtt kapják meg a kérdéseket. Diszer úr, Szeretné megtartani a bevezetőjét? Yeah, go ahead, Mr. úr parancsoljon, és akkor utána hallgatjuk meg a kérdéseket a képviselőktől. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, tisztelt képviselők! Nagy öröm, hogy itt lehetek önök között ma. Még frissek az emlékezetünkben a franciaországi eseményekkel kapcsolatos és az európai eseményekkel kapcsolatos képek. Úgyhogy szerintem ez is jó ok arra, hogy beszéljünk a vel- igazságügyi ügynökségekről. Az ügynökségek közötti együttműködés már több évvel ezelőtt kezdődött, de az elmúlt években megerősödött, különösen az elmúlt egy évben, ahogy az eu Leúzából e érkező kollégám el fogja mesélni a következő nyilatkozatában, idén még szorosabbra fogjuk fűzni a kapcsolatot az ügynökségek között a rendeletek határozzák meg a mandátumunkat, azok a rendeletek, amelyek létrehozták a különböző ügynökségeket. Ha megnézzük ezeket, akkor különösen a bel- és igazságügyi területen belül azt tapasztaljuk, hogy ezek a mandátumok nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, akár le is fedik egymást. Úgyhogy a szoros együttműködés az evidensnek tűnik, de még valami, ami ennyire evidens, azt is meg kell szervezni. Pontosan ezt tettük az elmúlt években, megszerveztük a munkánkat és összehangoltuk. Először tettük magunkat láthatóvá, mint bel- és igazságügyi ügynökségek, mint egy hálózat, és először fektettük le együtt, hogy milyen területekkel foglalkozunk, és ki konkrétan mit csinál. Az ügynökségek mandátumára most nem térnék ki, inkább arra koncentrálnék, hogy mit teszünk együtt, hogyan dolgozunk együtt, hogyan koordináljuk a munkát. A veres igazságügyi ügynökségek családjában úgy érezzük, hiszen hát szinte családtagnak érezzük egymást, rendszeres kapcsolatban vagyunk egymással. Akár már a munkaprogramunk kialakításában is együttműködünk. Az ügynökségek különböző munkaprogramjait az elmúlt években összehangoltuk. Voltak olyan területek, ahogy látták, amelyek kiegészítik egymást, itt át tudjuk venni egymástól esetleg a munkát. Aztán az elmúlt évben, illetve a Stockholmi program folyamán, valamint a stratégiai iránymutatások kialakítása során azzal is foglalkoztunk, hogy egy közös átfogó dokumentumot készítünk a ügynökségek gyakorlati mindennapi munkája szempontjából mi hogy látjuk ezeket a stratégiai iránymutatásokat. Hiszen mindannyian megkapták a dokumentumokat, ezért most rövid lehetek. Röviden szeretnék néhány olyan területet megemlíteni, ahol intenzívebben működtünk együtt az elmúlt évben. Az egyik ilyen terület volt a belső biztonsági stratégia felülvizsgálata. Az ügynökségek szorosan együttműködtek, hogy a bizottságnak, a tanácsnak, a parlamentnek és a tagállamoknak bemutassák az álláspontjukat egy holisztikusabb szemszögből, Szerintünk ez a legjobb megközelítés a gyakorlatban. A határmenedzsment, határőrizet, menedékkérők és migránsok esetében rendkívül sok adatot cserélünk ki egymás között. Adhok együttműködésre is sor kerül, amikor szükség van erre. Különösen, amikor hirtelen tavaly felmerült az ukrán válság, akkor közösen mértük fel az EASO, az Europol segítségével a helyzetet, és folyamatosan együttműködtünk, amikor napról napra zajlottak az események. A vízum liberalizációs rendszerekkel kapcsolatban hasonlóképpen működünk együtt meg akarjuk vizsgálni, hogy mi ezeknek a hatása. Itt a házban is sok vita zajlik ezzel kapcsolatban, és szeretnénk ezt a munkát támogatni a helyzet felmérésével és értékelésével. A tavalyi földközi tengeri helyzet, például Lampedusa térségében oda vezetett, hogy a Mediterrán Task Force-t létrehoztuk. Külön böző ügynökségek vesznek részt aktívan ennek a munkájában és egy sor más kapcsolt projekt is beindult ezzel kapcsolatban, ahol szintén együtt működnek az ügynökségek. A multidisziplináris platformot a szervezett bűnözés ellen szintén említésre méltónak tartom. Valamint a kísérleti fellépések a Frontex kezdeményezésére a közös regisztráció és azonosítás ügyében. Itt a Frontex együttműködött a migrációval, menedékelés határok kezelésével foglalkozó többi ügynökséggel, és nem csak a kapacitást osztották meg egymás között az ügynökségek, hanem mindjárt az elején beazonosították a legsérülékenyebb csoportokat, és közös képzéseket szerveztek, valamint közös fellépéseket szerveztek meg a különböző területeken, például Görögországban. A Schengeni bővítési mechanizmust is meg kell említenem, hiszen az ügynökségek döntő többsége részt vesz ebben is. Ez is egy nagy csomag, amelyben igazából mindannyian bele vagyunk vonva. Az embercsempészet és az ezzel kapcsolatos Európai Parlamenti jelentés nagyon fontos elem, amely nem csak, hogy hatással van a Lisszaboni ügynökségre, hanem egy sor másik területre is közvetlen hatással van. És az utolsó dolog, ez a közösen felállított csapatok. Nagyon fontos horizontális pont, amely az összes ügynökségre vonatkozik, és az összes ügynökséget bevon. Ez a képzés. A képzés rendkívül fontos eszköze annak, hogy közös európai kultúrát hozzunk létre, és a saját területeinken mindannyian aktívan foglalkozunk a képzések szervezésével. Nagyon sok képzést lehet közösen is szervezni, és pont ezt tesszük. Köszönöm a figyelmet. Elnök, most visszatérek, önhöz fordulok ismét, Gárkov úr, hogyha a programmal kapcsolatban akarna esetleg pár szót szólni. After, after the uh, intervention of uh, Mr. Viza. Uh, Viza úr uh, beszéde után a hálózat prioritásairól szeretnék néhány szót szólni. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy az EULIZA elnöki elvei azok következetesen figyelembe veszik az eddig elért eredményeket. A csapatmunkáról van szó, ez ugyanis legfontosabb hozzávalója annak, hogy átláthatóak legyünk, illetve a célokat elérjük. Nagyon fontos a hozzáadott érték megjelenítése a bel- és igazságügyi ügynökségek munkájában. A hálózat idei prioritásai három területre bonthatók. Az első terület, hogy a politikai célkitűzéseknek megfelelően eh, fogjuk folytatni a munkánkat eh, kitekintéssel az EU, illetve a tagállamok érdekeire tudásátadás, eh, képzések eh, révén segítjük a tagállamokat. Ugyanakkor az, elnökség, az ügynökségek az EU szintű politikai vitában is eh, tényeket szolgáltatnak, adatokat szolgáltatnak, melyel alátámasztják a döntéshozatalt, tehát rendelkezésre bocsátjuk a szakértelmünket, és végezetül a láthatóságunkat szeretnénk növelni a közvélemény előtt, az érdekelt felek előtt, megint csak fontos lesz a hozzáadott értékét kidomborítani az ügynökségeknek ezen a területen is. Na most ezek a prioritások egy sor műveleti fellépésben fognak megvalósulni. Ezek egy része már korábbi kezdeményezésből kifolyólag folyamatban van. A tréningprogramok további harmonizálására gondolok például, valamint az ügynökségek és tagállamok közti szaktudás átadása egymásnak, ahogy Vize úr is mondta, a Schengennel kapcsolatban ott látjuk a lehetőséget arra, hogy további információ cserére kerüljön a sor. Ez prioritása az ügynökségnek. Elemző munkát végzünk, kiegészítjük azt, megosztjuk, támogatjuk a külpolitikai fellépéseket, megosztjuk a az információkat a technológiáról, közös IT-rendszer, közös szolgáltatások szintén prioritásként vannak megfogalmazva, hogy az ügynökségek hatékonysága növekedhessen. Az ügynökségek eh, támogatni fogják eh, az EU szintű eh, fellépések megvalósulását, itt az intelligens határokra gondolok például, mert úgy látjuk, hogy a közös fellépés az hozzáadott értéket és jobb eredményeket fog hozni. Most pedig örömmel válaszolok a kérdésre, kérdésekre. Köszönöm a két ügyvezető igazgatónak, és Carlos Coelho-nak adom meg a szót először is. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az információt a két vendégünknek. Visa úr beszélt az új Schengeni mechanizmusról, e, és itt arra szeretném őt megkérni, hogy magyarázza el, hogy milyen együttműködés lesz a különböző egynökségek között az új Schengeni értékelési mechanizmus keretében. Ami Kerkhoff Kurkoffurat urat illeti, e, méltányolom a munkáját, illetve az ügynökségének a munkáját. Köszönöm a rendszerek biztonságára és hatékonyságára vonatkozó e, kötelezettségvállalását, erre is számítottam. Ön utalt az intelligens határok csomagra is. Ezzel kapcsolatban elmondhatom önnek, hogy szerintem ez a projekt illegális. A bizottság ugyanis a parlament előjogait figyelem, figyelmen kívül hagyja, és ezt a projektet a rendeleten kívül helyezte. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Szeretném tudni, hogy az ügynökség igazgatója foglalkozik-e az eljárás jogszerűségével, és amennyiben ezt megvizsgálta, akkor erről mi a véleménye. Másodszorban pedig tudom, hogy október 1-én Tallinnban sor került ezzel a témával kapcsolatban egy konferenciára, és eh, két eh, felszólaló is mondta, hogy mind a menetrend, mind pedig a költségvetés megkérdőjelezhető. Tehát mit gondol a jogszerűségről, és mit gondol a tartalmi kérdésekről, amelyeket eh, most az előbb, amelyekre utaltam a Tallini konferenciát felidézve. Köszönöm. Pardon, excusez-moi. Euh, merci. Elnézést kérek, és köszönöm a szót. Az én kérdésem az aktuális eseményekkel, a francia támadással kapcsolatos. E, ö, mege, muszáj európai szinten jogszabályokat hozni, hogy nagy jobb koherenciával és hatékonysággal erősítsük meg az európai biztonságot, és ezért az államok közötti együttműködés, különösen az inter, a, az elnök megszakítja, mert a tolmácsolással van valami probléma. Most már rendben van? Valahogy mindenkinek elcsúszott a csatornája. Most már jól működik a tolmácsolás? Kérem, kezdje el még egyszer. Ismételjem rendben. Köszönöm. Tehát a franciaországi támadások emlékeztetnek arra, hogy elengedhetetlen, európai szinten jogszabályokat hozni, hogy a belső biztonsági politikákat a tagállamok több koherenciával és hatékonysággal jobban összehangolják. Ezért az együttműködés meg kell, hogy erősödjön, különösen a tagállamok titkosszolgáltai között. Az adatok gyűjtése és cseréje a lehető leghatékonyabb szinten, de közben az adatvédelem és az állampolgári jogok védelme figyelmevételével kell, hogy zajoljon nagyon hatékony kell, hogy legyen. A, például a idegen arcosok mozgásának a nyomon követése. Ö, szerintünk a tagállamok nem konzultálnak egymással elég hatékonyan. Az EU-LIZA hogyan tudja jobban kihasználni a SIS 2 által nyújtott lehetőségeket, illetve hogyan tudja ezen eredményeket a tagállamok rendelkezésére bocsájtani, illetve a liza az Európol és az Euróösztel milyen hat, hatékony együttműködési lépéseket tudnak javasolni. Köszönöm szépen a kérdést, most pedig Lindberg asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm a tájékoztatást, nekünk is nagyon fontos, hogy ezek a, mű, ezek a rendszerek jól működjenek a lehető legoptimálisabban. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak óvatosnak kell lenniük, akkor, amikor ezt az, ezeket az új rendszereket felállítják, különösen a határok védelme tekintetében. A terroristák európai területre érkeznek, és bizonyos tagállamokban terrorcselekményeket követnek el. Hogyha a tagállamok azt mondják, hogy technikai problémák vannak, és ezek vezetnek ahhoz, hogy könnyebben átjutnak a határokon ezek az emberek, akkor az lehet, hogy teljesen független attól, amit az ellenőrzése vagy a húzott levelek ellenőrzésével el lehetne végezni. De nézzük csak meg, hogy mi zajlik Törökországban. Mindannyiunknak reagálni kell, az összes tagállamnak figyelembe kell venni az új helyzetet. Az elmúlt üléseken is ezt felvetettük a különböző emberek, akik bejutnak például Isztambulból az Európai Unió területére, jobban ellenőriznünk kéne őket. És a belépési adatokat hosszú távon kellene tárolni, hiszen ezek alapján tudjuk eldönteni, hogy mely területekre koncentráljuk a figyelmünket. Vannak olyan országok, származási országok, mint például Irak. Láthatjuk, hogy Franciaországban mi történt a kolcsi testvérekkel a Franciaországba utazókat akár már a határon meg kellene tudni állítani. A SIS hogyan? Ha úgy használjuk továbbra is, ahogy most, akkor nem tudunk megállítani a határon embereket, akik terrorcselekményeket követhetnének el, de hogyha jobban kihasználnánk, akkor meg tudnánk akadályozni az Európába való bejutatásukat. És most érkezek el a kérdésemhez. Mit gondol a SZIS 2 tagállami alkalmazásáról? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Karl Keller képviselő kapszol. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne Fifer úrhoz az ELSZ-val kapcsolatosan. Elmondta, hogy az intelligens határok a Smart Borders kapcsán az összes ügynökség együttműködik. El tudná mondani, hogy az ELSZ-nak mi a szerepe mindebben? Tarkov úrtól pedig azt szeretném tudni, amire Carlos is rákérdezett, nevezetesen, ha jól értem, a az EULISA nem hajthat végre kísérleti projekteket, hogyha van már erre vonatkozóan milyen jogalap, ugyanakkor azonban az Európai Bizottsággal aláírtak egy megállapodást. Szeretném tudni, hogy ez miért történt. A bizottság nyomást gyakorolt önökre, vagy önök szabad akaratukból írták ezt alá? És Mit gondol arról, hogy ez mennyiben fér össze az önökre vonatkozó szabályozással? Mert szerintem nem fér össze vele. Szerintem épp ellentétes az önök mandátumával. Ön elmondta azt is, hogy nem osztanak meg adatokat harmadik országokkal, mert ez nem felel meg a mandátumoknak. A kísérleti projektből azonban lesz egy teszt szakasz, és így tovább. Felmerül bennem, hogyha hogy most akkor mit is értenek adat, adatok átadása, vagy továbbítása alatt. Lehetne egy szemantikai vitát folytatni erről, azt hiszem. Érdekelne, hogy mit gondol erről. Köszönöm. Nyilván egy-egy választ a bizottságtól kellene a bizottságtól kellene, hogy ér- érkezzen, nem tudom, hogy lesz-e majd időnk erre. Kérném a hoz, további hozzászólókat, hogy fogják rövidre mondandójukat, hogy meghallgassuk adott esetben bizottságot is. Larisztán képviselő, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a vendégeinknek a sok-sok információt, és szeretném elmondani, hogy Tallinnban meglátogattam az EULISZ-et, és nagyon nagy benyomást tett rám a professzionalizmusuk. A kérdésem arra vonatkozik, ami az önök brosúrájában áll, mi szerint önök egy kiválóság IKT központtal akarnának válni és szolgáltatóvá, milyen elemző munkát végeznek kiválósági központként, és ezen a területen is érdekelne az is, hogy az adatvédelmi szabályozás tervezetéről mit gondol, biztosan tisztában van ennek a szövegével. Ott ugyanis egy nagyon fontos pont az, hogy a személyes adatokat a lehető legalacsonyabb szintűre kell csökkentenünk, azok felhasználását a lehető legalacsonyabbra kell csökkentenünk, és fontos, hogy legyen egy lehetőség a technológiákba beépített adatvédelemre. Érdekelne, hogy végeznek-e kiválósági központként ezen a területen valamiféle kutatómunkát, és tudnak-e új ismeretekkel hozzájárulni a technológiák kapcsán ehhez a területhez. Köszönöm. Köszönjük, és végezetül Verzsi asszony. Merci. Euh. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást, amit meghallgathattunk. Megdöbbent az egyik elem. Bejelentették az összes intézkedést, amit a biztonság tekintetében hoztak. Szeretném, hogyha beszélnénk az állampolgárok biztonságáról is, és arról, hogy mit tesznek az adatvédelem érdekében, illetve az állampolgárok jogainak megvédése érdekében. Ez a kérdés nagyon közel áll a szívünkhöz itt az Európai Parlamentben, és szeretném, és elmondhatom, hogy többségben vagyunk azok, akiknek fontos ez az irányvonal. A, a biztonság és a szabadság közötti ellentétekről feszülő a vita most Franciaországban. Nem akarunk egy olyan Patriot act létrehozni, mint az amerikaiak, de gondolkozunk azon, hogy milyen következményekkel járna ez. Ennek a rossz oldalait látjuk, rossz példának tekintjük azt szeretném, hogyha a, előre haladnánk a tekintetben, hogy meghatározzuk, hogy mi a megfelelő egyensúly. Szeretném, hogyha elmondanák, hogy önöknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Különösen azért, mert biztosítottak arról, hogy, hogy mert hogy most önök az ünökségek hálózatának éppen a elnökei, a soros elnökei. A menedék kérőkkel foglalkozó bürónak önök a főnökei, de azt hiszem, hogy nem hallottam eleget a menedékkérőkről, és ez is meglep, mert nagyon sokat foglalkozunk a jelenlegi vitáink során a menedékkérők problémáival. És még a francia támadásokkal kapcsolatban szeretném kifejteni, hogy nagyon fontos, hogy milyen tón, milyen hangnemet használunk. A francia állampolgárok érzékenységét figyelembe kell venni a CIS rendelkezések, vagy a, az intelligens határok semmire nem fognak menni ezekkel, hogyha nincs több koordináció az Európai Uniós intézmények, az Európai Uniós ügynökségek és a központi szintek között. És az emberi életek védelme szempontjából érdemes lenne ezen az együttműködésen jobban elgondolkozniuk. Elnök, köszönöm szépen. Viszen úr, Robert, szeretne kezdeni? Thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. A kollégám minden bizonyal meg fogja válaszolni a zömét azoknak a kérdéseknek, amelyek az idei tevékenységükre vonatkoztak, illetve az ő tevékenységi területére. De ha jól értettem, rám is jutott néhány kérdés. Koelyó úr azt kérdezte, hogy a Schengeni értékelési rendszeren belül hogyan működik a ügynökségek közötti együttműködés. Konkrét lépéseket tettünk, és teszünk majd a jövőben is az irányban, hogy hozzá kívánunk járni az értékelők továbbképzéséhez. A Europol, a Szépol, az EU, LISA és a Frontex, amit a FRA, tehát az ügynökségek többsége együttműködik annak érdekében, hogy ezen a területen a lehető legjobb eredményeket érjük el, figyelembe véve azt is, és ez az a, ok annak, hogy a Fry részt vesz mindebben, az emberi jogi betülete ennek a dolognak, ami szerintem egy nagyon fontos téma. Ahogyan az elején is elmondtam, az ügynökségek mandátuma bizonyos korlátok között van, bizonyos korlátok jellemzőek a mandátumokra, ezért tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a, csak azokat a feladatokat látjuk el, amelyek a mandátumunknak megfelelnek. Ugyanez igaz a Smart Borders, az intelligens határok esetében is. Keller asszony kérdésére reagálva, ez egy nyilvánvalóan nagyon politikai kérdés. Az elszó mandátumán szigorúan vett mandátumon kívül esik. A, amikor azonban hat, hatályba lép, működésbe lép, és információkat termel, úgymond, akkor ez már nem személyekről fog szólni, illetve ha esetleg olyan információkat kaphatunk általa, amelyek a migrációs folyamokra vonatkoznak, akkor az ELSZO számára ez érdekes lehet a jövőben. Jelen pillanatban nyilván nem vagyunk részesei ennek, mert ez egy még folyamatban lévő projekt. Azt hiszem, ezek voltak azok a kérdések, amelyek hozzám szóltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseket. Értem, hogy miért érdeklődnek olyannyira az előkészületek iránt, és a végrehajtás irányt, ami a az intelligens határokat, a Smart Borders illeti. Próbálok válaszolni a kérdésekre, és válaszolok az esetleges kiegészítő kérdésekre is természetesen. Ami az eljárások jogszerűségét illeti, illetve a delegáció közötti megállapodás több kérdés is ezekre vonatkozott. Először is szeretném elmondani, hogy a megállapodást a határokra vonatkozó szabályozás keretein belül írtuk alá. Ez csak egy technikai eszköz ez a megállapodás tulajdonképpen, amely az alokált költségvetésre vonatkozó szabályokat fekteti le, más célja nincs. A kísérleti projektnek a valós célkitűzéseit egy olyan szövegben találhatjuk, amelyet részletesen megvitatott a parlament is, és azt hiszem a parlament összes követelését és javaslatát figyelembe sikerült venni a végleges szöveg tervezett elkészítésekor. Szeretném megemlíteni továbbá, hogy a mi szemszögünkből nézve a kísérleti projekt gyakorlatilag egy szélesebb körű tevékenységet irányozna elő, mint amit most teszünk, hiszen egy kísérleti projektnek a végén egyfajta prototípus alakul ki, és azt tesztelik, megállapítva, hogy az új rendszer működőképes-e vagy sem, miközben az ügynökség jelenlegi feladata a Smart Borders kapcsán nem fog egy ilyen prototípust eredményezni, hanem csak bizonyos technikai opciókat fogunk felvázolni, illetve tesztelni. Olyanokat, amelyeket a vonatkozó tanulmány már felvázolt. És megnézzük, hogy a határok kezelésében ezek az új technológiák valamiféle hozzáadott értéket jelentenek-e, avagy sem. Úgyhogy mi nem látjuk a kísérleti jelleget, mint olyat a jelenlegi feladatunk ellátásában, de nem az ügynökség, hanem az Európai Bizottság választotta ezt a jogi formát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság képviselője tud ehhez magyarázatot fűzni. Ami az ütemtervet illeti, illetve a finanszírozást, igen, tavaly voltak viták, amikor neki kezdtünk a előkészületeknek. A tagállamok, illetve zömök egy end-to-end -end kísérleti projektet szeretett volna végrehajtani, de az az időbeli keretek miatt és a korlátozott finanszírozás miatt nem volt lehetséges. Ezért van az, hogy technikai opciók tesztelésére terjed ki csupán a projekt jelen pillanatban. Úgy látjuk, hogy a finanszírozás és az ütemterv jelenlegi formájában realisztikus. Nem realisztikus persze, hogyha egy prototípust várnánk a projekt végeredményeként, amelyet még tesztelni kell, és amelynek a működőképességét bizonyítani kell, de ebben az esetben a jelenlegi keretek között azt hiszem az ügynökség tudja tartani az ütemtervet, és a finanszírozás is elégséges lesz. A harmadik országoknak való adat átadás és szóba került. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kísérleti projekt során semmiféle személyes adatot nem fogunk továbbítani az ügynökség részéről, harmadik felek részére. Ezt több ízben is megvitattuk, a tagállamokkal is többek között, és arra jutottunk, hogy nem kell semmiféle személyes adatot begyűjteni, illetve továbbítani az ügynökség részéről a projekt végrehajtásához. Tehát az, ami történik, és 12 tagállamra terjed ki ez az egész, ugye, és 18 helyszínre, az mind helyszinten történik, a tagállamok bevonásával, az ügynökség bevonásával, de személyes adatok feldolgozására és továbbítására a jelenlegi kereteken túlmutatón nem kerül sor az adatvédelmi szabályokkal nagyon is tisztában vagyunk, ezért választottuk ezt a megközelítést. Volt még több kérdés az SZSZ felhasználására vonatkozóan, és hogy hogyan bizonyítjuk, biztosítjuk azt, hogy ezt megfelelően alkalmazzuk. Igen, az SZSZ valóban egy, az SIS valóban egy nagyon fontos eszköz arra, hogy fel tudjunk lépni a terroristákkal és a külföldi harcosokkal szemben. Az ügynökség különbözőképpen biztosítja ennek a rendszernek a megfelelő felhasználását. Az adatok minőségének monitorozása az egyik ilyen, hiszen a hozzáadott érték nem abból származik, hogy a nap 24 órájában működik a rendszer, hanem az adatok minőségéből származik, amelyeket kezel a rendszer. Tehát folyamatosan és nagyon komolyan monitorozzuk az adatminőséget, és szorosan együttműködünk a tagállamokkal az esetleges problémák feloldására. Továbbá a tapasztalatcsere és a továbbképzés is nagyon fontos számunkra más ügynökségekkel együttműködve, például a Cepollal együtt. Van egy átfogó tervünk erre vonatkozóra például a nemzeti rendszerek jobb felhasználásának témakörőben, és a nemzeti rendszerek adta lehetőségek jobb kihasználására vonatkozóan. És végül, de nem utolsó sorban, a Schengeni értékelésben is részt vesz az ügynökségünk, ahol szakértelmet biztosítunk egy olyan szervként, amely megvizsgálja, hogy a Schengeni információs rendszert hogyan használják, hogyan szavatolják a biztonságát nemzeti szinten, és az értékelésben is természetesen rendelkezésre bocsátjuk szakértelmünket. Az ügynökség tehát így próbálja támogatni a tagállamokat, és így járul hozzá ahhoz, hogy az SIS megfelelően és teljes kapacitása kihasználásával használják. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm. Most, hogy meghallgattam a bizottság álláspontját, azt szeretném eh, elmondani önnek, elnök úr, hogy eh, Frontex eh, árnyék előadók találkoztak tegnap, és nagyon komoly vita zajlott a kísérleti szakaszról, és én nagyon odafigyeltem arra, amit itt az urak mondtak. Ugyanakkor a bizottságot is szeretném hallani, és aztán szeretném, hogyha reagálnánk. Tehát most az ügynökségek után a bizottságot köszönöm. Két napirendi pontunk van még, és elhúzódott nagyon az első napi rendi pont. Már itt vannak a következő napi rendi pontoknak a vendégei, és nem tudom, hogy, hogy hogyan fogjuk tudni tartani ezt az időrendet. Hát nem tudom. Most csak hangosan morfondírozok, ne is figyeljenek rám. See what authority you have, tehát uh, uh, Diaz de Mera úr, meg is megadom a szót, ahogy kéri a bizottságnak, persze ezzel csak magamnak okozok további problémákat, de arra kérném, hogy arra kérném, hogy, hogy összefogottan eh, beszéljem. Tessék nyilván komoly jogi elemzésre nincsen idő, Ehm, ugyanakkor csak szeretném elmondani, hogy a bizottság hogyan értékeli ezt a helyzetet. Az EULISA 9-es eh, cikke eh, az lehetővé teszi, hogy kísérleti projekteket hajtson végre, ugyanakkor utal az alapvető rende, jogok rendeletének 54. cikke második, befejeze, eh, második bekezésére. Ha ezt összevetjük, akkor azt látjuk, hogy csak akkor kerülhet sor ilyen eh, pilotra, hogyha más jogi alapja nincsen, és ha ez a pilot új jogszabályt készít elő. Eh, na most ezt eh, mi átfuttattuk a bizottsági jogi szolgáltaton, illetve a költségvetési főigazgatóságon tavaly. A kérdésünk az volt, hogy a 9-es cikk lehet-e önálló jogi alap, erre azt mondták nekünk, ahogy ne tegyük, mert van létező jogi alap a határokról szóló irányelvben, illetve rendeletben, illetve ez nem egy jogszabály előkészületi munka, mert valójában már van javaslat, hanem ez egy tesztelése egy jogszabály működésének. Tehát ebben az értelemben ez nem is pilot igazándiból, és itt nem szemantikai kérdésről van szó, Eh, és Kerkhoff úrnak is ezt elmagyarázták, nincsen olyan eh, prototípus, amit lehet tesztelni, mert eh, a parlament és a tanács még nem állapodtak meg, nem tudjuk, hogy intelligens határok vonatkozásában mit akarunk elérni, bizonyos technikai megoldásokat illetve megoldás részleteket kell tagállami szinten tesztelni valós körülmények között. Ez volt az eredménye a műszaki tanulmánynak, ez volt az EULIZÁS koordináció eredménye. Ugyanakkor ez nem egy kísérleti projekt, nem egy pilot a szónak az eredeti értelmében, ezért is óvakodunk attól, hogy a 9-es cikk legyen a jog alap. Nyilván ez a vita, ez még mehetne egy darabig, ugyanakkor nekem mégis le kell zárnom. Nos, én csak két dolgot mondanék. Tegnap a koordinátorok ülésén azt kértük az Euró, a parlament jogi szolgálatától, hogy adjon nekünk jogi véleményt, illetve szeretném azt is elmondani, a, én fel fogok lépni a jogszerűtlen folyamatok ellen, eh, már megelőlegezve azt, amit a jogi szolgálat eh, esetleg mond. Köszönöm eh, ezt a két hozzászólást, nyilván odafigyelünk majd az ügynökségek munkájára, és nyilván lehetett volna folytatni ezt a mai vitát, de nincs rá időnk. Nagyon örülök, hogy, hogy itt vannak, vagy itt voltak. Köszönöm még egyszer a türelmet, kollégák, és akkor megyünk tovább az Európai Kábítószer Megfigyelő Központ témájára. Köszönöm. The presentation of the work program by Most tehát Wolfgang Götz fogja tehát a munkaprogramot bemutatni, amikor megérkezik. So, hello. Good to see you. Nice to see you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 So Wolfgang Götz, the director of the... Wolfgang Götz tehát eh, a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának igazgatója. Wolfgang, tiéd a szó, amint elkészült. A kollégákat viszont kérem, hogy foglaljanak hely, helyet. Nem köszönöm szépen. So, dear members of uh, the Libe Committee. Tisztelt Libe szakbizottságbeli tagok, nagy öröm számomra, hogy bemutathatom önöknek ma a munka programunk a 2015-ös munkaprogramunk sarokköveit. Az ügynökség vezetősége decemberben fogadta el ezt a munkaprogramot. Tavaly decemberben nyilvánvalóan. 2015-ben fogjuk a jelenlegi három éves tervezésünket befejezni, ez a 2013-as, 15-ös időszakra vonatkozik. A munkaprogramnak a célja az, hogy hidat képezzen a 2013-15-ös stratégiánk, és az elkövetkezendő időszak stratégiai prioritásai között, ez az időszak pedig a 2016-os 18-as időszak. 2015-ben igen nehéz célt kell elérnünk, biztosítanunk kell, hogy kulcsfontosságú kötelességeinek eleget tegyünk, annak ellenére, hogy az ügynökségre nagyon, nehéz, nagyon nagy teher hárul bizonyos körülmények, külső kihívások között, azt hiszem ezek mindenki számára ismeretesek. A 2014-es forrásainkat 5%-kal csökkentették, annak ellenére, hogy a Libe szakbizottság és a parlament egésze is ellene foglalt állást, úgyhogy 2015-ben is továbbra, nehéz, továbbra is nehéz helyzetben vagyunk. Mégis egyre több feladat hárul az ügynökségre. Láss, lássuk példá, látnunk kell például, hogy a fiatalok körében egyre terjed a pszichoaktív szerek használata. 2014-es jelentésünk is ezt mutatja, amelyet a tanács megbízásából készítettünk. 2014-ben eh, gyakorlatilag eh, megduplázódott eh, a kockázatok száma az előző időszakhoz képest. Mindezek ellenére azonban az ügynökségünk továbbra is ugyanolyan elkötelezett, hogy elősegítse az EU-s polgárok biztonságát és egészségét. Biztosan emlékeznek arra, hogy tavaly szeptemberben mutattam be önöknek az első főbb sarokköveit a 2016-os 18-as tervezési időszakra vonatkozóan elmondtam akkor, hogy a munkánkban mindenek előtt a biztonságosabb, egészségesebb Európa képe célkitűzése vezérel bennünket. Az ügynökség működésének 20 éve alatt hatalmas szakismer, tapasztalata és szakértelemre tettünk szert, és ez is segít bennünket abban, hogy elérjük ezt a kitűzött célt. Nézzük meg, hogy az ügynökség mit tud tenni az európai polgárok biztonságáért. A biztonságot csak akkor tudjuk szavatolni, hogyha észszerű döntések születnek. ami. Szerepünk abban áll, hogy önöket és az Európai Unió más politikai döntéshozóit és a nemzeti döntéshozókat is ellássuk megbízható, konkrét vizsgálatokra alapuló információkkal a megfelelő döntések meghozatala érdekében. Ezért el fogjuk készíteni a második stratégiai elemzését az Európai Unió drogpiacainak. Emlékeznek biztosan arra, hogy a két évvel ezelőtt tehát első jelentés lett az e- egyik legfőbb referencia az Európai Unió döntéshozói számára ezen a területen. Például a tanácsi következtetésekbe is befolyt, e, ebben a témakörben és a 2014-2015-ös e, cselekvési tervben is fontos szerepet játszott a kábítószerekkel való visszaélés tárgykörében, és Emellett az American Library Association is az év egyik legfontosabb dokumentumának titulálta. A második jelentés, amelyre már is nagyon nagy érdeklődéssel várnak a döntéshozak, döntéshozók, szólni fog a drogpiacok méretéről és a drogokkal, kábítószerekkel összefüggő pénzmosásról is. A jelentéssel kapcsolatos munka nagy részét 2015 során fogjuk végrehajtani, és Szeretnénk, hogyha a 2016-os témába vágó ENSZ konferenciáig elkészülne. Emellett az ügynökségünk folytatni fogja a feladatait, amelyeket a 2013-as, 2017-es operatív cselekvési terv rórá. Ide tartoznak az olyan feladatok, mint a az Europol által begyűjtött adatok elemzése a szintetikus kábítószerek előállításáról és a kokain előállítására vonatkozó adatok is ide sorolhatók. Ami az Európai Unió biztonságát illeti, egy másik fontos kapcsolódási pont a nemzetközi együttműködés területe. Itt az ügynökségünk hosszú-hosszú múltra tekint vissza. Régóta támogatjuk az Európai Bizottságot, és a technikai segítségnyújtási projekteket is, főként a prioritást élvező harmadik országokra igaz ez, mindenek előtt a tagjelölt országok, a szomszédsági politikához tartozó országok tartoznak ide, de sok más egyéb ország is. Ezek az intézkedések, valamint a más nemzetközi partnerek által összegyűjtött adatok elemzése hozzájárul ahhoz, hogy a globális kábítószer jelenségeket felmérjük, és ezáltal egy átfogóbb információ halmazzal tudjuk ellátni a döntéshozókat, és segítsük ezáltal a cselekvés lehetőségét, sőt a külső fenyegetéseket előre is tudjuk jelezni ezek segítségével. De nyilvánvalóan, ahogyan elmondtam, az ügynökségünk nem csak az európai polgárok biztonságát tartja szem előtt, hanem az egészségügyi állapotukat is. Az ügynökségünk gyakorlatilag e kettő ügy meccéspontján található, és mindkét perspektívát figyelembe veszi munkája során. Ezáltal az EU-s ügynökségek térképén egy különleges helyet foglalunk el, sokszor ez a két fontos terület ugyanis átfedésben van. 2015-ben éppen ezért a korai előrejelző és fenyegetés felmérő kapacitásunkat növelni fogjuk, így időben tudjuk jelezni az esetleges fenyegetéseket, amelyek az EU-s polgárokra leselkednek. A korai figyelmeztető rendszer nyilván itt különös szerepet játszik, ami, amely az új, kábí, újszerű kábítószerekre vonatkozik. Ez egy kulcsfontosságú prioritás a számunkra, és az ügynökség erőforrásainak nagy részét erre alokáltuk. Biztosítanunk kell, hogy a rendszer használata révén azonosítani és monitorozni tudjuk az év során felbukkanó új pszichoaktív anyagokat, 2015-re vonatkozom pontos számot nem tudunk mondani, de 2014-ben 101 új, új ilyen pszichoaktív anyag bukkant fel. Hogy elérjük ezt a célt, elengedhetetlen, hogy az új kábítószer, újszerű kábítószerekre vonatkozó európai adatbázis, amely egyébként példátlan Európában, példanélküli, teljesen működőképes legyen. 2014-ben nagyon sok pénzt fektettünk bele a korai előrejelző rendszerbe, és 2015 során további munkára lesz szükség ezen a téren. Ugyanakkor azonban szeretném fel a figyelmüket arra, hogy hiányoznak az erőforrásaink a e feladat ellátásához. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az új jogi kerethez hozzáigazítsuk a korai előrejelző rendszert, amelyről ugye a délután során szó lesz. A munkánk egyik másik fontos eleme az új tendenciák felmérése. A jövőbeni trendekkel kapcsolatos tájékoztatás, sőt azok előrejelzése is fontos feladatunk. 2015-ben az erre vonatkozó módszertanunkat fogjuk javítani, és az internetes kábítószer piacokra szeretnénk összpontosítani. Ez az úgynevezett darknet terület, amely egyre inkább a kábítószer kereskedelem terepévé válik. 2015-re vonatkozóan a bizottság kérésére szeretnénk hozzájárulni a 2013-as, 2016-os kábítószeres cselekvési terv kapcsolatos munkához is, a, illetve a végrehajtás értékelésében szeretnénk részt venni. Továbbá Továbbra is szakértelmet és módszertani segítséget nyújtunk a tagállamoknak a nemzeti stratégiák és cselekvési tervek értékelésében, Ezen felül az új politikai fejlemények tükrében felül fogjuk, illetve át fogjuk, elemezni fogjuk a jelenlegi eh, marihuánára vonatkozó jogszabályokat is Európa szerte. Továbbra Továbbá együtt fogunk továbbra is működni a partnereinkkel, a WHO-val, a bizottsággal és egyebekkel, hogy elkerülhető legyen a fertőző betegségek terjedése a kábítószer használattal összefüggésben. Itt a hepatitis C és a HIV vírus említendő. A hepatitis C-vel kapcsolatosan biztosan hallották egyébként a múlt hét során, hogy egy új gyógyszer állítottak elő, egy új gyógyszert sikerült kifejleszteni, de ennek a költségei még mindig túl magasak, különös tekintettel az egészségügyi rendszerünk állapotára. A legjobb gyakorlatokra vonatkozó portál, amelyet nemrég újítottunk fel, és amely egy fontos eszköz a kábítószerekkel foglalkozó szakemberek számára, Foglalkozik például az Európában elérhető kezelési lehetőségek hatékonyságával és más egyéb információkat is közöl. Mindenképpen szeretnénk biztosítani, hogy a monitorozási rendszerünk aktuális maradjon és naprakész, és hogy a minőség ellenőrzési rendszerünk is hatékony legyen. Ezért az epidemiológiai indikátorainkba szeretnénk beruházni, ami a kábítószer ellátási oldalt illeti. Szeretnénk előrelépést elérni a drogpiacok és a drogokkal, kábítószerekkel összefüggő bűnözésre vonatkozó indikátoraink területén is. Hogy az aktuális eseményekkel lépést tudjunk tartani, új megközelítést kívánunk alkalmazni a kábítószer monitorozással kapcsolatosan. 2015-ben a szennyvíz monitorozásra vonatkozó új eszközt szeretnénk bevezetni. Továbbá a 2015-ös évben el fogjuk készíteni szokásos éves kábítószer jelentésünket is. Ez egy eh, részletes áttekintést nyújt a kábítószer helyzetről Európában, természetesen örömmel beszámolok majd önöknek erről júniusban, amikor az elkészül. Továbbá a weboldalunkon is eh, folyamatosan eh, aktuális információk találhatók. 2015-ben egy dinamikusabb weboldalt fogunk rendelkezésre bocsátani, sok-sok linkkel. Javaslom önöket, látogassák meg ezt a weboldalt, köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm. Okay, Nagyon köszönöm, Wolfgang. Akkor azonnal a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők kapják meg a szót. a Jiménez Beszerű és Mihály Borni kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Volna egy kérdésem Götz úrhoz, egy nagyon konkrét ponttal kapcsolatban a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Ezeknek egy része ö, jogszerűen használható anyagokat is tartalmaz, de úgy, hogy borzasztó hatású drogokká, kokainhoz és más drogokhoz hasonlatos drogokká lehet alakítani őket. És ezek az anyagok egyre inkább bekerülnek az európai piacra, Indiából, Kínából nagy mennyiségben érkeznek, és nagyon sok ilyen anyaggal online kereskednek. Tudjuk, hogy voltak halálesetek, fiatalok haltak meg eldrogok hatása miatt. Szeretném pontosan tudni, hogy ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak. El tudnám mondani, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy véget vessen az ilyen jellegű új pszichoaktív anyagok terjedésének, illetve van-e tudományos adat rendelkezésünkre álló tudományos kutatás arról, hogy ez a jelenség mennyire komoly és milyen szinten zajlik, hogy megfelelően tudjuk kezelni. Mikál kapszót. szót. Take your time, just go to another microphone. Take your time. Válaszol másik mikrofont. Nem működik egy se. How strange. How odd. Take your time, Mikhail. Don't, don't. Csak szép nyugodtan, Mihály, nehogy kitolod a nyakad. This is, this is the technology. Thank you. Thank you. Hát a technológia ördöge. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt, a beszámolót és a 2015-ös tervet. Örülök, hogy nagyon jó prioritásokat határoztak meg a tendenciák monitorozása, a helyzet felülvizsgálta a drogok területén, az elfogadott megoldások nyomon követése, illetve olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy nyomon kövessék a narkotikumokhoz kapcsolódó kockázatokat, mégpedig a saját igényeik szerint. Az új pszichoaktív anyagok szintén megfigyelés alá kerültek, ennek is örülök. És az is jó, hogy a korai előrejelző rendszert fenntartjuk, ami már egyébként működőképes számos tagállamban, is nagyon nagy szükség van rá. Fontos az is, hogy az ügynökség elmesélte, hogy az Európollal hogy működnek együtt. Ez azt jelenti, hogy az ügynökség nem csak orvosi ügyeket, hanem holisztikus ügyeket is kezel az Európollal együttműködve, és így próbálnak elmozdulni afelé, hogy korlátozni tudjuk a narkotikumokhoz való hozzáférést. Nagyon hasznos az elemzés a drogok elosztásáról, különös figyelemmel az internetre. A nemzeti jogszabályok tudnak akadályt gördíteni a terjesztés elé. Ma délután egy mini hearing lesz az új pszichoaktív anyagokról, úgyhogy erre a témára még majd visszatérünk a mai nap folyamán. Aggaszt azonban a benyújtott jelentés szövege, illetve az igazgató úr által benyújtott szöveg még pedig azért, mert az derül ki belőle, hogy nem elégséges a finanszírozás. És a finanszírozás hiánya kockázatokhoz vezet. 2015-ben mennyire lehet hiányos a költségvetésük? Ezt szeretném kérdezni. Elnök, köszönöm szépen, Mihály, nagyon ügyesen megoldotta a problémát. Köszönöm. Anna Head a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadását, és szeretném megköszönni azt a fontos munkát is, amit végeznek. Azért lenne néhány kérdésem is. Ezzel kezdem, mert nagyon fontos. Fontos, hogy tudjuk azt, hogy a tagállamokban és az ügynökségekben mi zajlik ezen a területen. A tagállamok valóban kihasználják -e azokat a lehetőségeket, amelyek önök a rendelkezésükre bocsájtanak. Aztán a statisztikák, ez mindig rendkívül fontos. Vajon vannak-e statisztikáik konkrétan arra a lehetőségre vonatkozóan, hogy a kábítószer csempészet hogyan alakul, illetve hogy milyen kábítószer szállítmányokat sikerül lefoglalni a tagállamokban. Aztán még egy dolog, amit szeretnék elítélni, ez a költségvetés csökkentés. Rendkívül fontos az önök munkája, és ezért szerintem nagyon fontos, hogy az eszközeik rendelkezésre álljanak. A többi kérdéseimet majd a későbbiek folyamán teszem fel. Thank you very much, Anna. Nagyon köszönöm, Anna. Martina a következő. Uh, thank you, and can I thank you? Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. Elnézést, kicsit köhögnöm kell. Köszönöm a munkaprogramról szóló beszámolót, és nagyra értékelem azt, hogy 2013 óta a tanácsban folyik a vita a korlátozó intézkedésekről, amelyekkel az új pszichoaktív anyagok forgalomba hozatát lehetne korlátozni, és egy közös állásfoglalást vártunk az olasz elnökség alatt, de ezt nem kaptuk meg. Most a lett elnökség prioritásai között sem látok erre utalást. Ön említette, hogy 104 új pszichoaktív anyagot regisztráltok, és a többi kollégához hasonlóan aggaszt engem az, hogy a költségvetésük csökkent, hiszen egyre több a tennivalójuk. Több adatra, több tanulmányra van szükségünk, és tisztában vagyok azzal is, hogy a brit kormány úgy döntött, hogy az új irányelvekben nem fog részt venni a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, de nagyon sok adatuk és nagyon sok kutatásuk van, úgyhogy annak dacára, hogy az opt-outot választották, vajon az adataikhoz hozzáférnek-e? Hiszen nagyon kiváló minőségű kutatásaik vannak, és szerintem az segítségére lenne más tagállamoknak is, hogyha a britek tapasztalatait megismerhetnék. Ma délután ismét visszatérünk még erre a területre, és akkor azt hiszem majd részletesebben is tudok szólni. Köszönöm szépen, Martina. Carlos következik. I would like to, to, uh, Köszönöm, eh, eh, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak az ügynökségek eh, az ügynökség munkájához, és gratuláltak az igazgatónak. Az ön szövegében hallottunk a költségvetési megszorításokról, erre utaltak kollégák is. Lenne egy konkrét kérdésem. Amennyiben meg tudja mondani nekünk, vagy tudna adni egy-két példát, egy-két nagy projektet, amelyet ön szeretne elindítani vagy fenntartani, de a költségvetési megszorítások miatt nem tud. Csak azért, hogy tudjuk, hogy mit veszítünk azzal, hogyha tényleg megszorítunk az ön ügynökségénél. Um, Köszönöm. Végezetül pedig Koreó úr. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretném a monitorozás fontosságára felhívni a figyelmet, amit az önök központja végez, és nem akarom ismételni a kollégákat. Ehelyett inkább arról beszélnék, kérdezném, hogy van-e tanulmány, amely elemzi a kapcsolatot a kábítószer, kábítószer csempészet és a szervezet bűnözés között. Milyen mértékben járulnak hozzá a kereskedelmi jövedelmek a szervezet bűnözéshez. Látjuk, hogy a világ egyes részein a könnyű drogok egy részét Eh, legalizálják, és jó lenne tudni, hogy ez mennyiben csökkenteni a közkiadásokat, hogyha megtörténne, illetve mennyiben csökkenteni a szervezet bűnözői körök jövedelmét. Köszönöm. Wolfgang, arra kérném, hogy, hogy, hogy röviden fogalmazzon. Eh, nyilván eh, Ön korábban is már drogpolitikával foglalkozott, és a kollégák gratuláltak is az eddigi munkájához. E, nagyon értékesnek tartom az időt, amit együtt töltünk, de már itt vannak a ciprusiak, e, akik e, a csúszás miatt eleve később jutnak csak szóhoz. Én elnézést kérek, hogy ilyen kevés idő jut a válaszra, illetve az ügynökségre, nem a tiszteletlenség jelen. Még egyszer elnézést kérek. Köszönöm. Megpróbálok akkor röviden fogalmazni, bár órákig beszélhetnék a kérdésekről. Nos, köszönöm először is az ügynökség munkájával kapcsolatos szép szavakat. 101-en dolgozunk összesen, nem csak én vagyok az ügynökség Lisszabonban. A költségvetéssel kapcsolatos kérdésre könnyű választ tudok adni. Tudjuk, hogy a parlament általában, vagy mindig a szövetségesünk költségvetési kérdésekben, ugyanakkor eh, az igazság az, hogy 2010 óta stabil a költségvetésünk, ami azt jelenti, hogy bukjuk az inflációt, és aztán most a bizottság 2014-re és 2015-re megint csak a parlament ellenében költségvetési csökkenést akar javasolni 14-re. A parlament segíteni akart, hogy legalább a korábbi összeget kapjuk meg újra. A bizottsággal tárgyalva úgy látom, hogy lehet, hogy hajlanak arra, hogy ők is mellénk álljanak, és eh, adott esetben kicsit több pénzt eh, adjanak, nem tudom, hogy mennyivel, de egy picit úgy látom, hogy megváltozott a légkör a bizottságban. Eh, akkor most nézzük a további kérdéseket. Ami a anyagokat, illegális anyagokat illeti, folyamatosan tűnnek fel ilyen anyagok a listán. Van olyan, hogy régebben most az a probléma, hogy a listán nem szereplő anyagokat lehet szabadon árulni, mert nem számítanak illegálisnak, és újabb és újabb anyagok jelennek meg. Eh, ez egy probléma. A mi hálózatunk, a tagállamok eh, is azt jelzik, hogy vannak eh, olyan kockázatok, amelyek legálisnak minősülő anyagokhoz kapcsolódnak és akkor felhívnám a figyelmet itt az Európollal közös jelentésünkre, amikor is a, amivel kapcsolatban ugye mindig mondják nekünk, hogy kockázatelemzést is végezzünk. Igen, végzünk kockázatelemzést, van egy korai figyelmeztető rendszer, ez is nagyon fontos. Nagyon gyorsan további kérdésekre válaszolva, van adatunk a csempészésről, a partnerektől, az Európoltól és más nemzetközi szervezetektől kapjuk az adatokat. 20, 20 évre visszamenőleg vannak adataink a lefoglalásokról, tehát látjuk a kábítószer lefoglalási adatokat, és ez gyakorlatilag eh, kirajzolódik, ezért kirajzolódnak ebből a trendek. Ami a tanácsot illeti, az olasz elnökség valóban eh, megpróbált közös álláspontot eh, találni, a tanácsi oldalon nem jártak sikerrel, biztos vagyok benne, hogy a lett elnökség is mindent megtesz. Ami a költségvetést illeti, konkrétan mire nem vagyunk képesek, van egy adatbázisunk az új pszichoaktív anyagokról. E, két-háromszáz ezerből lehetne ezt az adatbázist fejleszteni, és ezzel egy technológiai ugrást lehetne végrehajtani, ez egy nagyon egyszerű folyamat. Én egyébként megdupláztam az erőforrásokat, emberi és anyagi erőforrásokat az új pszichoaktív adatbázis vonatkozásban. Nem tudok több pénzt adni, mert az máshonnan hiányozna. Emellett tanulmányokra, kockázatelemzésre, az egyes anyagokkal kapcsolatos toxikológiai jelentésekre, kockázat elemzésekre, gyógyszerészeti jelentésekre lenne szükségünk több pénzre, illetve kockázatkezelési és értékelési találkozókhoz kellene pénz, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban nem tudom mindig összehívni a e, tudományos bizottságunkat, nem tudok e, szakértőket hívni, akik nyilván honoráriumra tartanak igényt, ami teljesen normális. Tehát e, vannak lyukak a költségvetésben, Eh, amelyeket az új pszichoaktív eh, anyagok felbukkanása okoz, és azokat kellene betömkedni, azokat a lyukakat szintén, ami pedig a szervezet bűnözést illeti, és remélem, hogy ez az utolsó kérdés, és nem hagytam ki semmit, az a az illegális anyagok, a klasszikus eh, illegális anyagok csempészésében a szervezetbűnözésnek bűnözésnek komoly szerepe van. Ugyanakkor azt is megértette a szervezett bűnözés, hogy a kanabisz, illetve az új pszichoaktív anyagok is érdekes piacot képeznek Európában, és mi nekünk erre is oda kell figyelni az igazságügyi és belügyi ügynökségekkel, valamint nemzetközi partnereinkkel együttműködünk a kérdésben, alakítunk, illetve egy új jelentést adunk ki a piacról, illetve a pénzmosásról, és tényleg befejezem, korábban is felmerült, ugye beszéltek róla itt ma a párizsi támadásokról, tudjuk, hogy E, ebből a háromból, a három elkövetőből kettő ember egyszerre volt drogfogyasztó és drogkereskedő tehát eléggé szoros a kapcsolat a terrorizmussal és a terrorizmus finanszírozásával is. Amikor a jövőben beszélünk ezekről a dolgokról, akkor ezt kell majd, majd kidomborítanunk, miközben nem felejtjük el az egészségügyi vonatkozásokat sem, a közegészségügyi vonatkozásokat is. Köszönöm, mondja az elnök, nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés időt tudtunk csak adni. Nem csak ön felé fejezem ki a sajnálkozásomat, hanem a képviselők felé is. Tényleg nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés idő állt rendelkezésre. Nagyon méltányoljuk az ön ügynökségének az EMCDDA-nak a munkáját. Join me on the platform uh, for the next item, please. Thank you very much. Most pedig Skeri Kutra Kokuma asszonyt szeretném kérni, hogy jöjjön ide. Going to um, begin because we are... Kedves kollégák, el kell kezdenünk ezt is, mert tényleg nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Csak egy gyors bevezetőt tartanék. Itt Skevi Kutra Kukuma, a menekültügyi állandó bizottság elnöke, Ciprus képviselője lesz még itt és velük beszélünk, illetve, bocsánat, hogy egy ciprusi elveszett személyek, illetve eltűnt személyek bizottságának az elnöke. Emlékeztetnék arra, hogy 2012. decemberében López Aguilar elnök úr vezetésével a Libe tagjai meglátogatták Ciprust, és akkor is találkoztak az eltűnt személyek bizottságával, follow a delegáció úgy döntött, hogy meghallgatja eh, Kutra Kukuma asszonyt eh, a jelenlegi helyzetről. Eh, ő egy delegációval érkezett ide, akiket mindenkit üdvözlök. Sajnálom, hogy megvárakoztattuk önöket de talán önök is belátják, hogy tényleg nagyon sürgős és fontos kérdésekkel kellett foglalkoznunk. Köszönöm, hogy eljöttek. A külügyi bizottság képviselői is kifejezték az érdeklődésüket, és néhányan itt is vannak és felszólalhatnak. Kotro Kukumának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek ma, és beszámolhatunk a ciprusi eltűnt személyek helyzetéről. Több évtizede Cipruson 2001 személy tűnt el, ennek nagy része görög ciprusi állampolgár, a többi pedig török, ciprusi török személy. Semmilyen információnk nincs arról, hogy hogyan tűntek el ezek a személyek, az eltűnt személyek többség esetében nincsenek földi maradványok, nem, nincsenek sírhelyek, nem tudják meggyászolni őket a hozzátartozóik. Azt hiszem, ez világosan mutatja, milyen tragédiáról van szó. Ez a népesség össz számához, összlélek számához mérve, ez olyan, mintha 16.500 német tűnt volna el, például és így tovább. A 60-as években kezdődött az eltűntek drámája, és a török katonai invázióval ért el csúcspontját. 1974-ben, és azóta megosztotta sziget. Humanitárius kérdésről van szó, prioritásként kellene kezelni a probléma megoldását. A ciprusi pro- probléma feloldá- megoldásáról szóló után függetlenül kellene kezelni ezt a kérdést mielőbb. Miután az ENSZ közgyűlése több ízben is állást foglalott a kérdésben, egy vizsgálóbizottságot hoztunk létre, amely az eltűnt személyek ügyével foglalkozik az ENSZ égisze alatt. 2005 óta működik ez a bizottság, sikerült nyilvántartásba foglalni az eltűnt személyek névsorát. A Nemzetközi Vörös Kereszt vesz részt ebben a bizottságban, valamint a ciprusi török és a ciprusi görög oldalról is jelen van egy képviselő. A program keretein belül van egy topológiai laboratóriumunk, amely Ciprusban, Cipruson működik, és a DNS vizsgálatokat pedig Filadelfiában végzik. Ez idáig a DNS felhasználásával 564 személy sikerült azonosítani, amiből 134 ciprusi török, a többi pedig ciprusi görög. Az exhumáláson hét csapat dolgozik az elfoglalt területeken, és egy a görög oldalon. Sikerült megnövelnünk az azonosított személyek számát, azonban sajnálatos módon az utóbbi időszakban csökkent a sikeres exhumálások száma. 2013-ban romlottak az arányok, romlottak az eredmények. A földi maradványok nagy részét egyébként 30 kilométerre a személyek eltűnésének helyszínétől találjuk. A sikertelenség oka részben az, hogy a török oldal nem kooperál, nem kaptunk információkat a török katonai archívumokból, és nem engedik, hogy feltárjuk a földi maradványokat azokon a területeken, ahol, amelyet katonai területnek nyilvánítottak. Azokat a területeket, ahol a tömegsírok találhatóak, azokat katonai területekké nyilvánították, ezért itt nem végezhető el a munka, anélkül, hogy a, a török hadsereg engedélyét adná ehhez. sok-sok helyszínnel kapcsolatosan vannak információink, bizonyos esetekben katonai területekről van, fennhatóság alá tartozó területekről van tehát szó, is szükséges a katonaság hozzájárulása valamint információkra is szükség lenne a török oldal részéről. Hogyha, hogyha ezeket megkapnánk, az engedélyeket és az információkat, akkor sokkal hatékonyabban tudná a bizottság a munkáját elvégezni, és le is tudná zárni azt, Vannak továbbá információnk arra vonatkozóan is, hogy bizonyos földi maradványokat elmozdítottak eredeti helyükről, Bizonyos esetekben azt mutatták a vizsgálataink, hogy a földi maradványokat tehát elmozdították eredeti helyükről. Ez is azt mutatja, hogy a török oldal rendelkezik információkkal, amelyre, amelyekre nekünk szükségünk lenne. Fontos, hogy diplomáciai nyomást gyakoroljunk a török oldalra. Ászia falujának esete említhető, ezzel a jelenséggel kapcsolatosan. Csak a földi maradványoknak például egy adott esetben csak egy töredéke áll rendelkezésre, itt láthatnak egy fotót erről, ennyi maradt meg, ennyit talál, sikerült megtalálni az egész csontvázból. Tehát gyakorlatilag a török megszálló erő kettős bűntényt követett el ezekben az esetekben. Az első leges bűn, amit elkövettek, az az, hogy hátulról fejbe lőtték őket, ezeket a személyeket, a második pedig az, hogy a földi maradványaikat kétszer temették el. A második bűn, bűncselekményt azért követték el, hogy az elsőt elkendőzzék, elfedjék, gyakorlatilag a török hadsereg által elkövetett bűncselekményeket próbálják így elkendőzni. A 430 azonosított áldozatból csak 118 esetében sikerült megtalálni, tehát 25% esetében sikerült megtalálni az egész csontvázat, a többi esetben mind csak a maradványok töredékét sikerült feltárni. Hölgyeim és uraim, Törökországnak kötelessége az eddig megszületett döntések értelmében, hogy segítsenek az eltűnt ciprusi polgárok sorsának feltárásában. Törökország folyamatosan obstruálja ezt a munkát, és a bűnösöket éppen ezért nem sikerül felelősségre vonni. Fontos, hogy azok a nemzetközi intézmények, amelyek az emberi jogokat védik, támogatást nyújtsanak az eltűntek hozzátartozóinak. Törökország bizonyos jogi trükköket alkalmaz arra, hogy ne kelljen megfelelnie az Emberi Jogi Bíróság 2014-es ítéletének, Törökországnak, Ciprus köztársaságának és a hozzátartozóknak is bizonyos összeget kellene kifizetnie jóvátételként. 30 millió eurós összegről van szó a hozzátartozók esetében az elszenvedett pszichológiai károk miatt, vagy pszichés terhelés miatt. A miniszterek tanácsa az Európa Tanácsban jövő év júniusában vizsgálni fogja ezt az ügyet. A megszálló erők azért, hogy elkendőzzék, hogy mit tettek, az, elf, az elfoglalt területeken, megszállt területeken egy külön egységet hoztak létre erre a feladatra, Borzasztó fájdalmakat okoz a hozzátartozók számára az, amit elkövet ez az osztály, ugyanis Törökország megpróbál alibit teremteni a bűncselekményt elkövetők számára. Szeretnénk a hálánkat kifejezni az Európai Unió pénzügyi támogatásáért. Az EU a fő donorunk, a bizottságunk finanszírozását biztosítandó. A pénzügyi hozzájárulást 600 ezer euróval növelte az EU 2015 vonatkozásában. Köszönjük szépen az Európai Parlamentnek, hogy jóváhagyását adta e forrásokhoz. Törökország minden évben 100 ezer dollárt fizet általában az Európai Emberjogi Bíróság ülése előtt propaganda célokból kifolyólag, és ez csak 3%-át teszi az egész költségvetésnek, Ciprus viszont a 13%-át fizeti a forrásoknak. Az Európai Parlamentnek aktívan e, kellene, aktív intézkedéseket kellene foganatosítani és segítse a munkánkat. Rá kell kényszerítenünk Törökországot, hogy tegyen eleget vállalásának, és hogy sikerül feltárni az eltűntek sorsát. Úgy gondoljuk, az Európai Parlament segíteni tud nekünk céljénk elérésében, és szükség lenne egy e, állandó tevőre is, mint ahogyan ez így volt az előző mandátum során, és talán így lehetne megakadályozni azt, hogy kudarcba fulladjon a munka. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! El sem hiszik, milyen fájdalmas a valóság sok ciprusi család számára. Sokszor azt látják, hogy nem is, hogy egy nem is, hogy egy koporsóban térnek haza szeretteik, hanem egy kis dobozban tér haza a földi maradványok egy-egy része. Hozzátartozóiknak csupán egy töredéknyi részét tudják eltemetni gyakorlatilag. És sok esetben soha meg sem tudják, hogy milyen, mi is történt a szeretteikkel. Nagyon nagy az érintettek fájdalma, szeretném önöket megkérni, jöjjenek el az egyik ilyen temetésre, vegyenek részt rajta, benne. Mi, akik a bizottság munkájában részt veszünk, szintén sokszor érintettek vagyunk, látniuk kellene a saját szemükkel ezt az emberi drámát. Akkor majd megértenék, hogy miért zargatjuk önöket, úgymond egy ilyen régi ügyjel. Zárásképpen szeretném hangsúlyozni, illetve kifejezésre juttatni azt a reményemet, hogy megértik, mennyire fontos számunkra, ciprusi görögök számára, hogy megértsük, mi történt az eltűntekkel, és hogy le tudjuk zárni ezt a történelemnek ezt a fejezetét. Fontos ez mind a ciprusi görögök, mind a törökök számára, hogy végre megbékélhessen egymással a két közösség, és hogy Ciprus végre elindulhasson a jövő irányába, és lezárhassa a múltat. Hogyha a, mindez szükséges ahhoz, hogy végre egyesüljön Ciprus, és egyesüljön a ciprusi nemzet is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én ellátogattam az érintett területekre, és Szerintem a képviselőket is csak biztatni tudom, hogy látogassanak el oda, és lássák a saját két szemükkel, hogy mi történik itt, és miről van szó. Kollégák, nincs időnk. Három felszólalónk lenne, de most le kell zárnunk a felszólalók listáját. Csak hárman kaphatnak szót, mert a tolmácsoknak menniük kell, lejár a munkaidejük, tehát hárman szólhatnak hozzá. mielőtt megadjuk az árszó erejéig a szót. Kirkosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadás nagyon megindított. Szeretném röviden elmondani, hogy biztos vagyok benne, hogy a Libel Bizottság összes tagja megérti azt, hogy mi van, milyen érzés, hogyha az ember nem tudja eltemetni a családtagjait, hanem csak a kisúját vagy a csipőjét kapja meg, és csak ennyit tud eltemetni belőle. Nagyon fontos, hogy a Libe Bizottság nyomást gyakoroljon, hogy tudjunk segíteni. Teljes mértékben egyetértek. Kell, hogy legyen egy állandó jelentéstevőnk, és ő talán ezt a nyomásgyakorlást jelentések megírásával el tudná végezni. Köszönöm szépen, Kölkosz úr, hogy ilyen rövid volt és ilyen pontosan fogalmazott. Mavridis úr a következő. Először is szeretném üdvözölni Kokuma asszonyt a ciprusi parlamentből. A többi ciprusi képviselővel egyetemben szeretném üdvözli önök, üdvözölni önöket. Ott voltam azokon a ceremóniákon, ezeken a temetéseken, és nagy, nagyon megindító volt újra látni ezeket a képeket. Az -e, ez emberiség elleni büntet, és semmi köze nincs ahhoz, hogy most görög vagy török cipriótákról beszélünk. Szeretném, hogyha Kukuma asszony elmagyarázná nekünk még egyszer, hogy miért gondolja, hogy a török hadsereg és Törökország nem akar együttműködni abban, amit ön az imént felvázolt, illetve hogyan tudnánk segíteni önt a céljai elérésében pénzen túl, és csatlakozom az előttem szóló, hogy szeretnék állandó jelentést ebből Az utolsó hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elborzaszt az, amit ön mondott. Hihetetlen, hogy ez az Európai Unióhoz tartozó országban történt. Három nagyon rövid pontot szeretnék felvetni. Mit tehetünk Törökországgal? amely úgy tűnik, hogy pénzt ígér, de a kifizetés az hát elég érdekes megoldásnak tűnik, ami egyébként a problémát magát nem oldja meg. Másodszorban kizárja-e azt a lehetőséget, hogy bűnszervezetek is részt vesznek ezekben a cselekményekben? Minden politikai jellegű? és államok felelősek érte. Harmadsorban támogatnám, hogyha a parlamentünk jobban belevonódna ebbe a kérdésbe, és valami konkrétat tenne, és hatékonyat, hogy segítsen, ne csak itt beszéljünk, beszéljünk, vagy pénzt kérjünk. Persze az is fontos, de az ügy sokkal fontosabb annál, mint hogy itt csak a hatásokat próbáljuk enyhíteni. A múlt az borzasztó, de ami még szörnyűbb az az, hogy újból és újból megtörténnek ezek a cselekmények, és szerintem ennek véget kell vetnünk. Köszönöm szépen, hogy ön is ilyen rövid volt. Elnök asszony, tudna reagálni a kérdésekre? A tolmácsaink már túlóráznak, úgyhogy kérem, hogy legyen rövid. tény az, hogy nagyon nehéz leírni bizonyos eseményeket. Megpróbálok rövid lenni. Az önök szerepével kapcsolatban hogyan tudnának segíteni? És hogyan tudnák megakadályozni azt, hogy Törökország akadályozza a folyamatot? Hát elsősorban nyomás gyakorlása Törökországra. Törökországnak a betekintést kellene engedni a nyilvántartásaiba, és a levéltáraiba, hogy információt adjanak az eltűnt személyek temetkezési helyére vonatkozólag. Így sokkal gyorsabban lezárulna ez a folyamat. Akkor nem lenne szükség annyi pénzt elkölteni az exhumálásra és ásatások folytatására mindig kitaláljuk, mindig arra jutunk, hogy már megint rossz helyen kerestünk. Sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, hogyha meg lenne az információ, és ez nem is annyira nehéz talán. De említették még azt is, hogy a vita nem zárult le a Törökországról szóló haladási jelentésről, amelyben egyébként szó sem esik az entúd személyekről. Az egyik dokumentumban az Európai Unió, az Európai Parlament egyik állásfoglalásában ez meg sem említi az eltűnt személyek problémáját? Hát ez igen elszomorítja azokat az embereket, akik folyamatos erőfeszítéseket tesznek, hogy megtalálják őket. Úgyhogy a parlament képviselői mellett van egy nyomozó bizottságunk is, hogyha ezt a bizottságot ellátnánk a megfelelő információkkal, akkor a lehető leghamarabb meg tudná fejezni a munkáját. Ezért nyomásra van szükség, hogy kapjunk információt, valamint, hogy megkönnyítsék a hozzáférésünket a katonák által lezárt területekre. Elismerem, el, elismétlem, hogy ezeket a területeket katonai elzárt területnek nyilvánították, itt vannak a temetkezési helyek, itt vannak a tömegsírok, és nem tudjuk kutatni őket, mert nem mehetünk be. Hát ezért nyilvánították katonai zónának. Pont azért, hogy ne férjünk hozzá, hogy engedély kelljen ahhoz, hogy beléphessünk ez is nagyon elszomorító, hogyha egy konkrét területen az ember végre egy pont kutatására engedélyt kap, akkor hogyha 100 méterrel odébb akarunk ásni, akkor újabb engedélyre van szükség, és kezdhetjük előről az egész administratív folyamatot. Engedélyt kell kérnünk a török hadseregtől, hogy második vagy harmadik ásatást végezhessünk. És ott vannak a, az, azok, akik tanúskodhatnának, de hát 40 évvel ezelőtt történtek az események, úgyhogy ezek az emberek már lehet, hogy meghaltak, vagy idősek, vagy már nem emlékeznek pontosan a helyszínekre 40 év után. Ezért kell, hogy a török katonaságtól megkapjuk az információt, ez a török és görög ciprióták számára egyaránt fontos. És most vegyük figyelembe azt a lehetőséget, hogy 74-ben bűnügyi vagy bűnszervezetek végezték ki ezeket az embereket, akkor ez egy katonai megszállás volt, megszálló hadseregek érkeztek Törökországból, ezek nem bűnügyi, bűnszervezetek voltak, hanem hivatalos tisztek adtak a csapatoknak ö, parancsot arra, hogy lőjék hátba az embereket. Nem csak katonákat, hanem egyszerű civileket is. És ezért kisgyermekek, egész családok tűntek el. Tehát ebben a fázisban azt gondoljuk, hogyha voltak is egyáltalán bűnszervezetek, akkor azok más, azok csak a katonai helyzetet használták ki. Itt most szeretnék megállni. Elmondtam, hogy hogyan tudnának segíteni nekünk az Európai Parlament, az európai intézmények, az emberek oldalán kellene, hogy álljanak. Nem szabadna, hogy megengedjék, hogy ennyi év után is ilyen drámákat éljenek át ezek az emberek. Az, hogy azt nem szabadna megengedni, hogy álmozdítsák a holttesteket, a maradványokat azért, hogy elleplezzék, hogy milyen bűncselekmények történtek. A második bűncselekmény elkövetését legalább előzzük meg rendelkezésükre állnak, hogyha szeretnének további információhoz jutni szívesen, kapcsolatban maradok önökkel, és hogyha szeretnének Ciprusra látogatni, hogy saját szemükkel láthassák a helyzetet, akkor szívesen látjuk önöket. Igen, e, mondja az elnök, én magam is ellátogattam oda, és javaslom a kollégáknak, hogy tegyék ugyanezt. Egy ilyen nagyon politikai és e, érzelmeket felkorbácsoló vitára reméltem, hogy lesz több időnk de nagyon köszönöm az ön prezentációt, és elnézést kérek, hogy nem tudtak a többi kollégák hozzászólni, akik még szeretettek volna, de meg kell érteniük, hogy mi politikusok néha nagy nyomás alatt dolgozunk. Köszönöm szépen kollégáknak, köszönöm szépen a, e, részvételüket, a hozzájárulásukat a vitákhoz és köszönjük a tolmácsoknak is a türelmet ma. Kettő órakor folytatjuk az ülést.